Uh, Hölgyeim és uraim, kérem, tagjaimhoz fordulok, és kérem őket, szíveskedjenek helyet foglalni, mert úgy érzem, hogy teltházunk van, ideje, hogy elkezdjük a munkát, különösen azért, mert a nemzeti parlamentek képviselőitől is hallani fogunk ma hozzászólásokat, ezúttal üdvözlöm valamennyiüket. Sajnálom, hogy meglehetősen hátul kaptak helyet. Elképzelhető, hogy a munkaülés közepén majd egy kis szünetet tartunk, akkor arra kérjük önöket, hogy kicsit szíveskedjenek előbbre fáradni, de innen is jól látjuk valamennyiüket. Elmondanám azt is, hogy internetes webstreaming segítségével közvetítjük ezt az ülést. Egyébként a kamera majd önökre irányul, hogyha bekapcsolják a mikrofonjaikat. Azt hiszem, hogy tudják, hogy gyakorlatilag az összes nyelven eh, rendelkezésre áll tolmácsolás, tehát mindenki a saját anyanyelvén hallgathat, illetve szólalhat fel. Eh, ezzel a technikai közlemények végére értem. Nagyon nagy dolog, hogy 22 eh, nemzeti parlament van jelen, és Örömmel üdvözöljük a Norvég parlament képviselőit is, akik szinte első alkalommal vannak itt körül, körünkben. Ők is egyébként az egységes belső piac elkötelezett résztvevői, tehát joggal vesznek részt majd az eszmecserében. Kérem önöket, hogy ne is fogják vissza magukat majd. Az is jó, hogy Barnier biztos úr, aki a belső piacért felel, és a két februárban hagyott jóvá az Európai Parlament. Később csatlakozni fog hozzánk. Neki egyébként a belső piacsal kapcsolatos intézkedések megvalósítása az egyik kulcs feladata. Öröm, öröm számunkra, hogy teljes körű jelentést kaphat tőlünk majd mindarról, ami szerintünk fontos. Most néhány személyes megjegyzést hadd fűzzek a mai üléshez. Evelyn Géphárt asszonyt szeretném szívesen üdvözölni. Ő volt egyébként a 2006 as irány elvnek a előadója. A munkát, ha jól emlékszem, 2003-ban kezdte. Árnyékjelentéstevő volt akkoriban. Sőt, azóta elnöki lépett elő, még Leedsben az S&D bizottságon belül is aktív szerepet vállalt. De rögtön meg is adom majd neki a szót, ővé a felelősség, neki kellett a parlament, parlament elé terjeszteni ezt az irányelvet, és hát bizony akkor, amikor ez megtörtént, Európa nehéz időket élt meg. Szeretnénk hallani az önök tapasztalatait hogy milyen parlamenti folyamatok vannak, vagy parlamenten kívüli folyamatok vannak a belső piaci irányelv végrehajtásával kapcsolatban az önök hazájában. E, e, létezik egy kölcsönös értékelés e, a kar, a kormányok, illetve a joggal kapcsolatos szervek között. Ez jó néhány esetben folyamatban van jelenleg is. Sokan önök közül különféle vállalati információcsere pontokat hívtak életre. Most egyébként ma délelőtt megerősítették, hogy a hogy én, nekem lesz a feladatom, hogy első felszólóként jelentsek arról, hogy hogyan működik a bizottság. Tehát ezzel én rövidre fognám a mondókámat, inkább önöktől szeretnénk hallani, hogy önöknél mi a helyzet. Tehát a nemzeti parlamentek képviselőinek a listája következik. John Dunn segít nekem ebben a munkában, különféle nyomtatványai is vannak tehát a Nemzeti Parlament két képviselőjét kérem felszólalásra, utána majd az én bizottságomból megfelelő személyek reagálnak erre, így kezdődik majd a dialógus. Utána Géphárt asszonyhoz fordulók, szeretném, hogyha ő mondaná el, hogy melyek a kulcskérdések, melyekre érdemes és kell kitérnünk majd. Ez a mai tervünk, 18.30-ra tervezzük a mai ülés végét, lehet, hogy valahol középtájt tartunk egy szünetet, attól függően, hogy hogy haladunk. Ez, ezzel idejülök. E, megadom a szót Evelyn e, Géphartnak, hogy vezesse fel a témát, és mondja el a mai ülés napirendjét. Megadom a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kolléganők és kollégák. Úgy gondolom, hogy e, ma délután nagyon fontos ülésünk lesz a szolgáltatási irányelv átültetéséről. Meg szeretnénk vitatni, hogy hol vannak a pozitív aspektusok, azonban azt is, hogy hol vannak még problémák, milyen nehézségek vannak a tagállamokban. Szeretnénk azt is megvizsgálni, hogy tovább tudjuk előmozdítani a dolgot. Egy picit azonban szeretném a szolgáltatási irányelv történelmét is vázolni röviden. hiszen szerintem nem árt, hogyha emlékszünk az előzményekre. Az Európai Parlamentben és a tagállamokban is világos az, hogy az Európai Unióban van egy közös piac. Ez pedig eh, azt jelenti, hogy létre akartuk hozni annak előfeltételeit, hogy az Európai Unió polgárai, de a vállalatok és a szolgáltatók is szabadon mozoghassanak az Európai Unióban, hogy eh, ezeken a piacon jelen legyenek az Európai Unión belül. Ennek a kialakítása, ennek az ösztönzése mindig alapvető feltétele volt annak, hogy hogyan alakul a szolgáltatási irányelv hogy hogyan hozzuk ezt létre, a konkrétumokról szólt a vita. Egyrészt az Európai Bizottság eredeti javaslatának hátterében is ez állt. Néhány tagállam ezt Bolkestein irányelvként nevezte el. A dolog lényege a piac liberalizációja, privatizációja volt, amely azt jelenti, hogy nincsenek határok a kereskedelem előtt az Európai Unióban. Van, aki azt mondta, hogy ez így nem lehetséges, másfajta megközelítést kell választanunk. Én is ezt szorgalmaztam, hiszen azt mondtam, hogy nem fogadhatjuk el azt, hogy valami olyan dolgot hozunk létre, amelyet a polgárok nem fogadnak el. Arról kell gondoskodnunk, hogy a piacok nyitása összefonódik a munkavállalók jogainak tiszteletben tartásával, de természetesen a fogyasztók jogainak tiszteletben tartásával is. Ez pedig eh, valahol a kör négyszögesítése volt, amelyel foglalkoznunk kellett. Itt kiemelném a nagyon eh, gyümölcsöző együttműködés szerepét itt a parlamentben sokáig. Úgy nézett ki, hogy egy ilyen megoldást talán nem is találhatunk. A tagállamok is nagyon különböző megközelítéseket választottak. Éppen ezért nagyon fontos volt, hogy európai parlamentként egy kompromisszumos javaslatot, egy pozitív kompromisszumos javaslatot tudtunk kidolgozni, amelyet a tagállamok is szinte egyhangulag elfogadtak. Akkor arról volt szó, hogy eh, kijelentettük, hogy a szolgáltatók szabadon mozoghatnak az Európai Unión belül, azonban az államoknak megmarad eh, az a lehetősége, hogy eh, betartassák a hatályos jogot. Mert ez a jog pozitív jog és nem protekcionista akadályt jelent. Ez volt az egyik olyan pont, amelyről nagyon intenzív vita folyt. az első kérdéseink is ehhez fűzöttek. Megvizsgáltuk a tagállamok jogát, megvizsgáltuk az elfogadható szabályokat, megnéztük, hogy a, a társadalom melyek, mely jogszabályokat fogad el, és hol vannak azok a jogszabályok, amelyeknek már nem kell tovább érvényt hagyni. Úgy döntöttünk, hogy pontosan meg kell vizsgálni az egyes tagállamok jogrendszerét, ezt kiértékeljük, és esetleg megváltoztatjuk, hogy a szolgáltatási irányelv zöggenőmentesen működjön. Ebben az összefüggésben pedig arra emlékeztetnék, hogy a tagállamok hogyan viszonyultak ehhez, hogyan nézett ki. És előadóként nekem is nagyon fontos volt, hogy a érintettek, tehát a szakszervezetek, a vállalatok képviselői, a szociális intézmények eh, mennyire vettek részt a kiértékelésben. Hiszen a törvények ilyen kiértékelése természetesen politikai kiértékelés is. Így néhány tagállam ezzel a kiértékeléssel két legyet akart egy csapással ütni, hogy a jogrendszerének átvizsgálását úgy végezte el, hogy olyan jogokat, illetve olyan jogszabályokat is megszüntetett, amelyeket különben nem szüntetett volna meg, de most valahogy aktuálissá vált. A tagállamokban olyan szabályokat kellett hozni, illetve olyan szabályokat kellett megszüntetni, amelyek akadályozták a szolgáltatási irányelvet. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon eh, fontos szempont, amelyről itt is vitát kell folytatnunk. Természetesen azt is szerettük volna tudni, hogy az Európai Bizottság eh, mennyire volt segítőkész ezen a tekint, ebben a tekintetben, és hogy mennyire volt segítőkész a dolog levezetésében, hiszen ez a jogrendszer átvizsgálás nem volt túlságosan egyszerű. Még egy pontról szeretnék, ez pedig az egységes partner szerepe. Ez a szolgáltatás irányában nagyon fontos, hogy ténylegesen megnyíljon a piac az Európai Unióban. Ez a célország elvével is megfelel, elvének is megfelel, ezt rögzítettük. Tehát ez azt jelenti, hogy a tag, annak a tagállamnak a joga, a jogrendszere érvényes, ahol a szolgáltatás történik. Azonban ehhez szükséges a megfelelő információk továbbítása is. Figyelemben kell tartanunk tehát ezt, meg kell vizsgálnunk, hogy mihez kell kötnünk magunkat, és milyen szabályokhoz kell ragaszkodnunk. Azonban az egységes partner intézményével nem csak ezt akartuk megcélozni, hanem a vállalatok számára egy adminisztratív tehercsökkentést is el akartunk érni, azokra a vállalatokra gondolok, amelyek több országban tevékenykednek. Az a tapasztalatunk, hogy számos tagállamban azt mondták, hogy a vállalkozóknak űrlapokat kell kitölteniük, különféle hivatalokról, hivatalokra küldték őket, és igazából 20 különféle helyre kellett elmenni. Ezt akartuk megakadályozni egy kvázi egy ablakos rendszerrel. Tehát az egységes partner azt jelenti, hogy egy helyre kell csak elmenni a vállalkozóknak, és ott elintézhetik a formalitásaikat, és pedig anélkül, hogy szaladgáljanak hivatalról hivatalra. Az interneten működik, ez pedig a vállalatok számára tényleg könnyítés jelent. Nagyon fontos az, hogy hallhatom a tagállamokból, hogy hogyan valósult meg, meddig jutottak el, és az is fontos, hogy tudjuk, hogy hol vannak most a problémák. A harmadik és az utolsó megjegyzésem, hogy miről beszéljünk ma még, hiszen mindenről nem tudunk egy délután során beszélni, hiszen rengeteg minden tartalmaz a szolgáltatási irányelv. Az alkalmazási területről, a határól is szeretnék szólni. Itt is volt egy kompromisszum, és nem mindig százszázalékosan világos, hogy a szolgáltatási irányelv hatája mire terjed ki. Amit eredetileg javasoltunk, hogy az összes szolgáltatás mindenkire vonatkozzon, és hogy ne zárjunk ki senkit, összeállítottunk egy listát a szolgáltatásokról, tehát itt eh, elsősorban a közérdekű szolgáltatásokról. Olyanokról, amelyeket nem szerettünk volna bevenni a szolgáltatási irányelven, hiszen az a véleményünk, hogy ezekkel külön kell foglalkozni. És azt is tudom, hogy valaki például a szociális szolgáltatásokat akarta kizárni, hiszen ezek közérdeket szolgálnak. Azonban számomra is érdekes lett volna, hogy vannak-e egyéb olyan területek, amelyek a tagállamok véleménye szerint problémásak. Ez az a három terület, amelyről vitázni szerettünk volna ma délután. Úgy gondolom, hogy a vita szükséglet is jelentős. Hiszen fontos látnunk az, hogy az alkalmazás hogyan néz ki. Egy dolgot kérnék, főleg francia kolléga nőimet és kollégáimat. Ha Franciaországban vagyok, még mindig azt hallom, hogy a Bolkestein irányelvről van szó. Ez már nem a Bolkestein irányelv, hiszen a jelenlegi irányelv mérföldekre van attól, amit Bolkestein úr annó javasolt. Úgy gondolom, hogy a vitát nem szabad elmérgesítenünk azáltal, hogy mindig eh, megidézzük itt az Európai Bizottság akkori felelősének a nevét. Hiszen így a vitánk is eh, hamis alapon zajlik. Próbáljunk meg érzelemmentes, objektív vitát folytatni egy olyan témáról, amely tényleg nagyon lényeges. Hiszen közös Európát építünk. Lehetőleg eh, közös alapokon. Erről szeretnénk vitázni, és nem csak a problémákról, a pozitív aspektusokat is szeretnénk bemutatni. Ezért kérem kollégáimat a nemzeti parlamentek részéről, hogy számoljanak be a pozitív hatásokról is. Tehát, hogy a szolgáltatási irányelv milyen pozitív hatásokkal jár. Meg vagyok győződve arról, hogy ilyenek is vannak, hiszen azért csináltuk, hogy pozitív legyen. Fáradozásukat előre is köszönöm, és köszönöm azt is, hogy ilyen nagy számban megjelentek dass wir das, was im Lissabon Ami a Lisszaboni szerződésben eh, benne van, azt élettel kell megtölteni. Az európai jogalkotás pedig az Európai Unió tagállamainak parlamentjeivel együttműködve kell folytatnunk, hiszen így könnyítjük meg polgáraink életét. Köszönöm. Uh, uh, Köszönjük szépen, Gephardt asszony, egy átfogó felvezetést hallottunk. Most pedig önökön a sor. Javaslatom a következő. Felolvasom a jelentkezőket, de szeretnénk, hogyha több hozzászóló is jelentkezne. Kérem, jelentkezzenek a következő munkaülésre és a következő szakaszra, vagy jelezzék felénk, hogy szándékoznak felszólalni. Kérem, el körülbelül három percre korlátozni a hozzászólásukat, mert nagyon sok jelentkezőnk van. Nekünk az a dolgunk, hogy segítsünk. A listán a következők szerepelnek. Norvégiával Botonasszony, Valban Konyasz, Svédországból, Schwab András, Janssen asszony a svéd parlamentből, Papatanasia, hogyha jól ejtem, mondja az elnök. Buzoly úr az Alde csoportból, Buzoli úr Olaszország, és Sefcsik úr a Cseh köztársaság parlamentjétől, és Lökú úr. Nos, eddig ők szerepelnek a listánkon. A Norvég parlament részéről Baton asszonynak adom meg a szót. Három perce van, asszonyom. Öni a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy röviden körvonalazzam, hogy a szolgáltatási irányelvet hogyan hagyjuk végre. Egyúttal azonban engedjék meg, hogy dicsérjem önöket és kollégáikat is, hogy felvettek bennünket az Európai Unió, illetve az EFTA tagállamai közé számunkra ez az európai gazdasági térség tagállamai közül valóban egy nagyon fontos lépés, és hozzá szeretném tenni, hogy az Európai Gazdasági Térség és az EFTA parlamentjeinek a korai bevonása megfelelő alapot teremt az érdemi vitára. Norvégiában politikai vita folyik a szolgáltatási eh, irányelvről. Megvizsgáljuk, hogy vajon ez egyfajta szociális dömpinghatást fejte majd ki, vagy hozzájárul a szociális viszonyok javulásához. A parlament négy előírást tett, amelyeknek a teljesítése függ attól, hogy támogatja-e a szolgáltatás vagy irányelvet. Nem szabad az irányelvnek akadályozni a nemzeti munkaügyi törvényeket, nem okozhat szociális dömping hatást. A, szoci- a nemzeti hatóságok kompetenciája továbbra is megmarad a fontos szolgáltatások tekintetében, mint például az oktatás, az egészségügy és hasonlók. A norvég parlament kiterjedt és átfogó értékelést kér majd külső független szervektől és cégektől. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy az ilyen belső szolgáltatásokról szóló irányelv nem lehet negatív hatású a nemzeti hatóságok, illetve a nemzeti viszonyok szempontjából. Végezetül pedig elmondom, hogy E pillanatig nem e, látok ilyen negatív hatásokat. Ezt a parlamentünk elnöke is megosztotta velünk. 2009. december 28-án e, meghoztuk a vonatkozó jogszabályainkat, pontosan aznap, amikor az Európai Unión belül hatályba lépett ez az irányelv. Az EFTA EGK e, tagállamaiban 2010. Eh, május 10-én várható a hatályba lépés. Ez azért van, mert az izlandi parlament nem akarta eh, bevonni ezt a jogszabályt eh, a saját jogrendjébe. Az átfogó, az átfogó következtetés az, hogy a jelenlegi norvég jogszabályoknak csak nagyon kis hányadáról tételezhető fel, hogy a nem nemzeti szolgáltatókkal szemben negatív hatásúak lennének. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much indeed, Mrs. Botton. Köszönöm szépen. Most pedig Weibel Kunyász eh, asszonynak adom meg a szót Svédországból. Öné a szó. Kérem, hogy nyomja be a mikrofongombot. It should be just the right of your microphone. That's... A mikrofonja mellett jobb oldal van. Jó, Köszönöm, elnök úr. A svéd tapasztalatokról szeretnék beszámolni, ez pedig azt mutatja elsősorban, hogy a szolgáltatási irányelvet megfelelő időben ültették át, és a nemzeti szabályok tekintetében elvégeztük a feladatot, hogy melyeket kell megszüntetni, melyeket nem, hogy a szolgáltatási irányelv megfelelően hatályban legyen. A kiértékelés során arra is ügyeltünk, hogy melyek voltak azok, amelyek jogszabályok, amelyek nem voltak összeegyeztethetők az irányelven. Ezeket megszüntettük. A szolgáltatási irányelv alkalmazása pedig rendben zajlik. Azok az akadályok, amelyek még észlelhetők, az főleg az elektronikus kereskedelemben észlelhető. Tehát ezen a területen egyszerűsíteni kell a dolgot, de szerintem ez minden. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Jelenleg dolgozunk az elektronikus kereskedelem kérdésén, magunk is. Most akkor a néppárti koordinátort, eh, András Schwab urat szeretném felkérni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is azt mondanám, hogy úrról és nem nőről van szó, másodszorban pedig eh, a nemzeti parlamenti kollégáinkat is szeretném a néppárt nevében üdvözölni. Szerintem kiváló alkalom ez, hogy ma közösen tárgyaljuk az akkori irányelv előadójával, Evelyn Gephardtal. Hiszen egyrészt szeretnénk tisztázni, hogy az akkori irányelv tervezett célja mi volt, és pedig az, hogy a szociális normák megtartásával a belső piacon olyan helyzetbe kerülünk, hogy a belső piac teljes potenciálját a szolgáltatások érdekében is ki tudjuk használni. Ez a szándék természetesen kötelezettségeket is ró ránk, még akkor is, hogyha viták voltak ezen a téren. De a politikában az a helyzet, hogyha döntés születik, akkor mindenki alkalmazza a döntést. A szolgáltatási irányelv alkalmazása pedig elsősorban a nemzeti kormányok feladata. És ott nyeri el végső demokratikus legitimációját. Ezért nagyszerű lehetőségünk van, hogy beszélhessünk az irányelv átültetéséről és az átültetés során észlelt nehézségekről. Szeretném elmondani, hogy a saját országomban is megállapíthattam számos technikai nehézség adódott, amely tényleg csak a közvetlen alkalmazás átültetés során jelentkezett. Németországban az egységes partner egy teljesen új dolog, ez pedig a tagállamoknak igazi receptorokat, egységes receptorokat ad abban a tekintetben, hogy a szolgáltatásokat engedélyeztessék az egész belső piacon. Nagyon különböző volt korábban a gyakorlat, és jelenleg nagyon sok egységes partner van, akikhez fordulni lehet. A német kollégák még egy kicsit kétkedőek, hogy ez a szerkezet tényleg hatékony lesz-e. Azonban már az első felszólalásokból észletem, hogy máshol is voltak ezzel kapcsolatban problémák. Remélem, hogy ezeket a problémákat pedig közösen tudjuk majd megoldani. Annak érdekében, hogy az irányelv minél hamarabb átültetésre kerüljön. Köszönöm. Uh, thank you very much indeed, Mr. Schwab. Köszönöm szépen, Schwab úr. Érdemes megnézni, hogy ki is van a listán. Uh, Jansen asszonyt fogom fölkérni a svéd parlamenttől, aztán Papanászi asszonyt a Gérő parlamenttől, aztán Buzói urat, aztán Kasztoli urat, az olasz szenátusból, aztán Sevcsik urat a cseh szenátusból, majd Roller eh, asszonyt, zöld Peti eh, képviselőnket, aztán de Good urat, aztán de Kló urat a belga küldött gyűlésből, parlamentből, és végül Pascal úr is a listámon van, hogyha bármelyik kollégám szeretne itt az első blogban felszólalni, akkor kérem, hogy ők is jelentkezzenek a felszólók listájára. Tehát megadnám a szót Lena Jansson asszonynak a svéd parlamentből. Where is she? Yes. You have the floor. Tak. Köszönöm. Elnök úr? Én is szeretném Evelyn Gebhardnak megköszönni, hogy utalt arra, hogy a jelenlegi szolgáltatási irányelv már nem az, ami az elején volt. És ez az eredmény pedig nagyon kemény politikai munkának köszönhető. Evelyn Gebhardt arra is utalt, hogy az Európai Unióban sokan érzik a szolgáltatás irányelv negatív konzekvenciáit. A mi parlamentjeinkben is megvizsgáltuk a szolgáltatási irányelv átültetésének a lehetőségét. És itt nagyon fontos az, hogy például a svéd szakszervezetek szempontját említeném, hogy legyen Svédországban is egy ilyen egységes kapcsolattartó személy, aki partner, akihez fordulni lehet. Pillanatnyilag még nincsen lehetősége annak, hogy fenntartsuk a szolgáltatási irányelv mellett a svéd kollektív szerződéses rendszert. De ez a svéd parlament feladata is lesz majd, hogy megnézze a lehetőségeket. De ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Lehet, hogy a második körben is visszatérünk majd néhány ezzel kapcsolatos részletkérdésre. Afroditi Papa Fenassi asszonynak adná meg a szót Görögországból. Köszönöm szépen, elnök úr. A görög valóság e pillanatban, nos, mindannyian látjuk, hogy óriási erőfeszítések történnek az alapvető strukturális változtatásokra, e, ideértve a pénzügyi e, területet elsősorban. Ez nagyon sok kezdeményezéshez vezethet a parlamentben, többek között ennek a direktívának az átültetésére is utalhatok. E, 16-án, illetve 3-án került benyújtásra, ma került megszavazásra az, a honosítás, az átültetése e, ennek az, az anyagnak. E, azonban nagyon nagy aggályok voltak e, a szociális dömping kapcsán, különösen az egészségügy terén. Ezt megvitattuk különböző szakszervezeti elnökségekkel, kamarákkal és egyéb szociális partnerekkel és jó néhány olyan szabályozás kerül elfogadásra, amely ezt próbálja megakadályozni. Ezen kívül eh, föl fogjuk állítani az egyablakos eh, kisvállalkozói, kisvállalkozói ügyintézés eh, hálózatát elektronikus platform formájában is meg fog ez valósulni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Buzolyúrnak adom meg a szót. Elnök úr, román nyelven fogok beszélni. Kedves kollégák, kedves... Kicsit organizátori pentru această idee excelentă de a avea un dialog. Nagyon jó ez az ötlet, hogy párbeszédet folytathatunk a nemzeti parlamentek tagjaival, hiszen főleg az IMKO bizottságunkban nagyon sokat vitáztunk már erről voltak prezentációk, voltak párbeszédek, különféle elnökségek képviseltetik magukat. Barnier biztos itt volt, lesz egy átültetési jelentés is. Gebhardt asszony készíti majd ezt el. Tehát számos lehetőség van, hogy az, hogy a szolgáltatási irányelv átültetését megbeszélhessük. Azonban azt is kiemelném, hogy a nemzeti parlamentekkel még nem volt párbeszéd. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy meghallgassuk az ő tapasztalataikat is. Hogy lássuk, hogy hon, hol vannak problémák a szolgáltatás irányelv átültetésénél. Úgy gondolom, hogy ez az irányelv nagyon fontos mérföldkő a belső piac kialakításában. Nagyon lényeges a gazdaság számára, a polgárok számára, hiszen a tagállamban átültetésre kerülő európai joganyag pozitív hatással bír majd. Csökkenti a bürokráciát, és remélhetőleg az akadályokat is csökkenti. Ami pedig Romániára vonatkozik, még Paska úr is szól majd az átültetésről. Románia volt a második ország, amely átültette a parlamentben az irányelvet. Azonban azon hat országhoz tartozunk, ahol az egységes kapcsolattartó partner intézménye még nem működik tökéletesen. Ebből a perspektívából pedig eh, még elég sok munka marad. Úgy gondolom, hogy ma megvan annak a lehetősége, hogy eh, a nemzeti parlamentek irányába világos üzenetet fogalmazzunk meg. Azon parlamentekre gondolok, amelyek még nem ültették át a szolgáltatási irányelvet. Vagy azoknak az országoknak is szólunk, akik az egységes kapcsolattartó partnerintézményét még nem valósították meg. Természetesen nagyon fontos ez az irányelv Európa jövője számára is. Még egy dolgot szeretnék megjegyezni. A ma meglévő problémák, amelyek a szolgáltatási irányelv átültetésével függenek össze, annak beszédes példái, hogy különféle akadályok léteznek. Az európai jogszabályok átültetésénél. Személyesen pedig meg vagyok róla győződve, hogy ilyen lényeges jogi szövegeknél, amelyek nagyon nehezen ültethetők át, minek előtt arra kellene ügyelnünk, hogy inkább rendeletekkel dolgozunk, és kevesbé irányelvekkel. Well, thank you very much. Well, maybe that's... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ezt valóban érdemes átgondolni. A tagállami parlamenti képviselőkkel együtt talán átgondolhatjuk, hogy hogy tudnak jobban együtt dolgozni a, az irányelvek átültetése terén. Eh, az olasz szenátus képviselője, majd Sercsik úr a cseh szenátustól, majd róla eh, asszony, eh, de Kru, de Kru úr eh, fog szót kapni utána. A frakcióm képviseletében én is felszólalok, és majd még átnézzük a felszólalók listáját. Ez az első szegmensre vonatkozó lista. Szeretném, hogyha az egyablakos a kapcsolattartói rendszer témájában részletesebb vitát is folytatnánk, és szeretnénk látni, hogy melyek voltak az önök tapasztalatai a megvalósításról. Különösen az érdekelne bennünket, hogy hány ember vett részt ezekben az ügyekben önöknél, különösen eh, véve, hogy a helyi, helyhatósági eh, struktúráknak is eh, meg kell valósítaniuk ennek a joganyagnak az átültetését e, a gyakorlatban. És Svédországban tavaly októberben nagyon kiváló tapasztalataink voltak ezzel kapcsolatban. A kormány elmondta nekünk, hogy milyen egyeztetési, tájékoztatási folyamatot tartanak a helyhatóságok szintjén, hogyan magyarázzák el nekik azt, hogy a szolgáltatások e, nyújtásában hogyan kell biztosítani a diszkrimináció mentességet, hogyan kell e, az esetleges szolgáltatók működési engedélyezését lehetővé tenniük, illetve ezt, ezzel kapcsolatban egyeztetést folytatni. Eh, Köszönöm szépen. Nos, köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik megszervezték ezt az ülést, hiszen egyeztetni tudunk más tagállami kollégáinkkal és az Európai Parlamenttel is Eh, ebben nagyon fontos ügyben. Nos, Olaszországban májusban lép hatályba a honosított eh, jogalkotás. A 2008-as közösségi alapelvek eh, megvalósulásán dolgozunk, mind az általános hozzáférés szempontjából, mind pedig a szolgáltatás nyújtás szabályai kapcsán, mind általános, mind pedig a konkrét szolgáltatások terén A célunk természetesen az volt, hogy az érintettek és minden polgárunk tisztában legyen azzal, hogy ennek a szolgáltatási direktívának melyek a kihatásai, és hogyan fogja ez megváltoztatni az olasz társadalom életét. Nagyon érdekes programot ö, szerveztünk, sok ügyet meg lehet beszélni, például hozzáférés kérdését, ezt érdemes ugyanúgy megvizsgálni, mint a helyi engedélykiadási gyakorlatot, de regionális és országos szinten is érdekes ez az összes vonatkozásával. Mindenféleképpen eh, eh, egy előzetes szándéknyilatkozatot kell benyújtani, eh, amelynek alapján elindulhat az engedélyezési eljárás. Kérdés az, hogy ezt köz hivatalok intézzék el a törvénynek megfelelően. Mi úgy látjuk, hogy alapvető fontosságú, hogy a megfelelő jogalapot megvalósítsuk, hogy biztosak legyünk abban, hogy a meghozott döntések biztosítják, hogy a közigazgatási hatóságok megfelelően működnek. Úgy gondolom, hogy ez óriási hatás fog gyakorolni az egyes szolgáltatókra Olaszországban, és az egész gazdaságban nagyobb rugalmaságra lesz szükség új megközelítésre lesz szükség, átgondolásra lesz szükség, pont például a piaci hozzáférés terén nagyon sok változtatásra lesz szükség a közigazgatásban, az elektronikus kereskedelemben, a magánemberek életére is hatni fog, nem beszélve a magánszféra cégeiről. Összességében eh, lehetnek alkalmazkodási nehézségek, mind a magánszektorban, mind a közférában. Ezért nagyon fontos, hogy átmeneti intézkedéseket biztosítsunk. Ezek nem mindig eh, valósulnak meg. Például eh, van olyan, ugye, hogy közvetítők már nem tevékenykedhetnek ezért érdemes megvizsgálni, hogy, hogy, hogy hogyan tud a közigazgatás működni, hogyha az egyes eh, kérvény eh, benyújtónak magának kell intézni az ügyeit, és sokkal több információra van szüksége, mielőtt az mert benyújthatja. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, hogy az utolsó eh, felvetése rendkívül fontos. Az engedélyeket a testületek és az engedélyezési eljárás szempontjából, de erre biztosan vissza térünk majd később. Nagyon érdekes volt ez a svédországi munkánkban is. A svéd kormány nagyon konkrétan beszélt ezekre a vonatkozásokról látogatásunk során. Sefcsik úrnak adnám meg a szót Csehországból. Köszönöm elnök úr, köszönöm a meghívást. Nagyon kellemes körülményeket teremtettek nekünk, és ezért támaszkodni fogok a kiváló minőségű cseh tolmácsok szolgáltatásaira. Tehát csehül folytatom. Emlékszem, hogy Nos, úgy gondoltuk, hogy ez a direktíva egyfajta jelzés fogadni eh, sok tagállamnak a tekintetben, hogy eh, hogyan boldogulhatnak a szolgáltatási jogok, a szabad kötözés jogának a kezelésével. Eh, és bizonyos korlátozások ugye meg fognak szűnni, és mind a cseh gazdaság, mind a szomszédos gazdaságok valójában nem szenvedtek eh, drámai eh, problémákat az átmeneti időszak során. Ez mind pszichológiailag, mind gazdaságilag fontos volt. Azért fogadtunk el egy új direktíva eh, formát, ugye, mert sok értelemben szükség volt a liberalizálásra tulajdonképpen Eh, bizonyos területeken tovább is mentünk, mint amit maga a direktíva eh, előír, szélesebb eh, témakörben alkalmaztuk a szabályokat. De abban is van tapasztalatunk, hogy hogyan működnek a kapcsolattartó központok. 14 van ezekből országunkban, a fővárosban kettő, a többi a régióban talán eh, kicsit még reklámozni kellene őket, és akkor nagyobb lenne a kihasználtságuk ezeknek az egyablakos intéző hivataloknak, eh, mint jelen pillanatban. Úgy gondolom, hogy az a liberális irány, amelyet megvalósítottunk, eh, kedvező fogadhatást élvez a politikai közösség többsége részéről, és ezért meggyőződésem, hogy Európának a liberális irányt kell választania. Köszönöm. Uh, yes, thank you very much. Köszönöm szépen Sefcsik úrnak a felszólalást. Uh, a cseh uh, elnökség alatt uh, Prágában tartottunk egy konferenciát a szolgáltatási direktív végrehajtásáról, és azt látjuk, hogy az egymás követő soros elnökségek mennyire komolyan veszik ezt az ügyet, nagyon értékes volt ez a tapasztalat számunkra. Úgyhogy érdemes lesz meghallgatni más hasonló nagy projektek megvalósítási tapasztalatairól a beszámolókat. Halten, weil ich in erster Linie eigentlich dem zuhören möchte, was äh, die nationalen Abgeordneten sind. Köszönöm. Itt äh, elsősorban az önök tapasztalatairól van szó. Hogy milyen tapasztalatai vannak a nemzeti parlamenteknek a szolgáltatási irányelvben? Néhány témát már a asztalra tettünk, de van egy olyan érzésem, hogy további tapasztalataink még nem nagyon vannak. Tehát szerintem én itt most nem is szaporítanám a szót, hiszen a vendégeink mondani valója fontos. Thank you very much. Köszönöm szépen. Le Cru, úr Franciaországból. Oui, monsieur Lecoux. Euh, comme quoi les noms... Köszönöm szépen. Le Coup a vezeték neve, és valóban a francia eh, nemzetgyűlést képviselem. Köszönöm a kedves meghívást. hát asszonynak szeretném elmondani, hogy nagyon nagy örömmel fogadtuk a jelentését. Ezt mindig is Wolkenstein eh, Pontosabban ő azt mondta, hogy ezt mi mindig eh, Bolkásnál direktívának nevezzük Franciaországban, de azt kell mondanom, hogy ez már nem igaz. Valóban Borgenstein kezdeményezés volt ez annak idején, a, e, akkor kellett a franciáknak ugye, szavazniuk az Európai Egyezmény alapszerződésről, e, de már nem így nevezük mi sem. Nagyon örültem, hogy találkozhattam önnel e, Franciaországban, és most örülök, hogy újra találkozhatunk. És lehet, hogy idővel ezt már Géphárt direktívának fogjuk nevezni, sose tudja az ember a parlamenti kezdeményezések kapcsán. Nos, az áthültetés, a honosítás meglehetősen fárasztó, bonyolult, szenvedelmes folyamat, amely mindenképpen kihat különböző területekre, ahogy ezt már néhány tagállamad is mondta. Ez a munka folyamatban van Franciaországban. Igen, nagy terhet jelent a, a kormány számára, amely már a dereguláció folyamatának kedves közepén van. Vannak azonban további e, születében lévő kezdeményezések is Franciaországban a parlamentben, hiszen vannak olyan törvények, amelyek a parlamentben születnek, amelyek a kormány kezdeményezésére jönnek létre, mások pedig a parlament kezdeményezésére. Tehát a parlamenti struktúránk egy kicsit bonyolult, ennek az az eredménye azonban, hogy jó néhány olyan törvényt elfogadtunk már a két forrás tevékenység alapján, amely közelebb visz bennünket a teljes honosításhoz és a, moder- a gazdaság modernizálásához, hiszen nagyon sok mindent kell tennünk annak érdekében, hogy az elektronikus kereskedelem jobban működhessen, de ugyanígy említhetném például a turizmus, a szállodaipar, az egyéb az utazási irodák szektorát is, ahol, ahol az elektronikus kereskedelem bizony nagy erőt jelenthet. Szükség van további változtatásokra, például az egészségügyi szektorban az engedélyek kibocsátására utalok. Tehát jó néhány új törvény születik majd még. Ezek egy része a parlament kezdeményezésére, más része a kormány kezdeményezésére születik meg. Összességében azonban szilárdan elköteleztük magunkat ennek a direktívának az átültetése mellett, szilárdan elköteleztük magunkat amellett, hogy ezt egy masszív jogi alap alapozza meg, és hogy erre a feladatra úgy összpontosítunk, hogy biztosítani tudjuk, hogy mindezeken a területeken megfelelő jogi szabályok működjenek. Ami a kapcsolattartó rendszerre vonatkozik, jelen pillanatban már van ilyen rendszerünk. Ez, ez engedélyezéssel foglalkozik, hálózati kapcsolattartó rendszernek nevezzük, amelyek a cégek e, engedélyeztetési eljárásaival foglalkozik, gyakorlatilag elektronikus kereskedelem formájában valósul meg ez egyúttal azonban a nyilvántartásba vétel eh, lehetőséget is biztosítja ez a rendszer. Tehát azt kell mondanom, hogy úgy gondoltuk, hogy nagyon nagy problémáink lesznek e, e, ezeknek a kezdeményezéseknek a franciaországi megvalósítása során, és nyilván látjuk, hogy óriási eh, területet érint eh, ez a joganyag de meggyőződésünk, hogy a továbbiakban is eh, mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvalósítsuk ezt a francia jogrendben belül. Köszönöm, Lök úr. Azt hiszem visszatérünk majd az észrevételeihez a kapcsolattartó pontokra gondolok, de előbb meghallgatjuk a többi felszólalót. Más parlamenti kollégák kedvéért mondom, hogy ez a bizottság volt valaha is az első, amely egy közös videokonferenciát tartott egy másik eh, parlamenti bizottsággal, ez a francia nemzetgyűlés volt. A Fogyasztóvédelmi Bizottság volt a partner és a téma, nem e, ugyan itt végeztük el ezt a videokonferenciát, de hát ugyan azt, a berendezést, e, ugyanazokat az eszközöket használtuk, a tolmácsolást is ide térve. Úgyhogy az egyéb társ parlamentekkel ilyen kapcsolatot is tarthatunk, ahol rendelkezésre állnak ezek a lehetőségeket. Egyébként köszön, köszönöm a francia nemzetgyűlésnek a kezdeményezést, az ő elnökük ő keresett meg írásban, nagyon jó volt a kezdeményezés. Köszönöm. Következő, De Crow úr. Remélem jól ejtettem ki a nevét. Uram, a a belga parlamenti képviselők képviseletében fog felszólalni. Elnök úr, köszönöm szépen. Jó belga létemre igyekszem én is majd több nyelven beszélni, de most flamandra váltok. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a munkaülést. Aktualizálnám, hogy hol is tartunk. A horizontális irányelvet átültettük, jelenleg folyik a vertikális irányelv átültetése, illetve azokat a megoldásokat valósítjuk meg, amelyek mindkét területet érintik. Tudják, hogy több nemzetiségű ország vagyunk, és a regionális nemzetgyűlés feladat, gyűlések feladata, hogy bizonyos dolgokat megvalósítsanak. Ez a dolgok jelenlegi állásában nem könnyű, mert hiszen ők egymással vitában állnak, de néhány héten belül várhatóan tovább lépünk. Bolkestein úr egyébként régi barátom volt mindig is. 2002-ben történt, hogy ő megfogalmazta az irányelv tervezetét. Az volt a célja, hogy elhárítson számos akadályt a kereskedelem útjából. Ugyanakkor szerette volna ösztönözni a munkahelyteremtést, illetve magát a kereskedelmet. Az ő gondolatait ez vezérelte akkoriban, és valóban, ahogy önök is mondták, az, a név tovább él, azonban ez a koncepció már tovább lépett más, mint az alapja volt. A lényeg, hogy prosperitás legyen az eredmény, hogy javuljanak az életkörülmények, a munkahelyteremtés fokozódjon. Ezzel tehát félre kell hárítanunk a kereskedelm útjából a technikai akadályokat. A jelenlegi irányelv egy másfajta igénynek próbál megfelelni. A másik alapvető észrevételem az, hogy jó néhány tagállamunkban eh, vannak állami szolgáltatások, amelyeket a nemzeti ö, eh, ö, eh, kormányok szabályoznak, a posta és hasonló szolgáltatásokra gondolok. Ezekben az ágazatokban jelen van a protekcionizmus. Nagyon fontos ugye a túlélés biztosításának gondolata, azonban azt kell mondanom, hogy ez egy rövid távú megközelítés. Viszonylag hosszú időn keresztül voltam közlekedési miniszter, akkoriban minden egyes tagállam a saját elképzelései szerint akarta megszervezni a közlekedését. Ma már ezt nem tehetjük meg, ennél fogva tehát változtatásokra van szükség. Ezt tandemben, egymást segítve, egymást váltva kell végrehajtanunk. Ez a szolgáltatási irányelv arról szól, hogy el kell távolítanunk a még megmaradt akadályokat. Úgy gondolom, hogy ennek a struktúrája pontosan megfelel ennek a célnak. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! A felszólalók listája Trenta Filidis úr, aki a GOI egy polg, egy nem kormány szervezet képviselője. Szeretném ösztönözni önöket, hogy ha jelentkezni ajtanak kérem tegyék meg, vagy hogyha újra szót kérnek, azt is tegyék meg. Szükség van arra, hogy megtudjuk, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a jogszabályok átvilágításával kapcsolatban, tehát, hogyha itt menet közben az elhangzottak alapján reagálni akarnak bármit, bármire, kérem, szíveskedjenek jelentkezni. Most Trantafilidis úr kap szót, utána Pascal, Balas, illetve Kiriakos urak követik. Köszönöm szépen rendkívül fontosnak tartom ezt a lehetőséget, hiszen így <clears throat> az érintettektől kaphatnak visszacsatolást a nemzeti parlamentek részéről. Egyúttal ugyancsak köszönetet mondok önöknek azért, mert megszervezték ezt a mostani meghallgatást. Hangsúlyoznám, azonban, hogy milyen fontos változtatásokat sikerült megvalósítani a Géphard asszonynak. Úgyhogy szerintem célszerű lenne, ha a Bolkestein irányelv helyett a géphard irányelv nevet adnánk ennek. Vannak azonban nagyon bonyolult elemek, e, ezek a parlamentek számára egyrészt az átültetést, másrészt a megvalósítást segítik. Februárban 13 tagállam valósította meg az, a keretrendszert. A 10 további tagállamban az irányelv jelenleg a nemzeti parlamentek előtt van, és van kettő tagállam, ahol a jogalkotási folyamat vonatkozásában semmit nem tettek. Ettől, e, e, e, ebből kifolyólag úgy gondoljuk, hogy az érintett tagállamoknak van okuk az aggodalomra. Viszont attól is óvakodnunk kell, hogy az átültetés ügyében nyomás alá helyezzük az egyes tagállamokat, hogyha ők nincsenek erre felkészülve. tehát az átültetés kényszerítése talán további problémákat okoz, ezért tehát illő türelemre intenék. Hát vannak közöttünk olyanok, akik az eredményeket várják türelmetlenül. Pascal úr, román szenátustól. Köszönöm a meghívást, elnök úr. Minden kollégát üdvözölnék a nemzeti parlamentekből és az Európai Parlamentből. Romániában már lefolytattak egy screeninget a csatlakozás előtt is, illetve megnézték már a letelepedési szabadság jelenlegi helyzetét is. Itt főleg megvizsgálták a engedélyeztetési eljárásokat, és ezek egyszerűsítésének lehetőségét is. Az eljárásokat sikerült egyszerűsíteni. Megpróbálták az érintettek a bürokráciát is csökkenteni, a papírmunkát. Ezen kívül azok a vállalatok, akik Romániában szeretnének letelepedni, most már egy sokkal egyszerűbben tehetik meg, mint korábban. és pedig úgy, hogy új engedélyeket kelljen Romániában beszerezniük, ha már ezekkel rendelkeznek máshonnan. Természetesen ezeket a feltételeket nem tudtuk azonnal mindenkinek biztosítani. Azonban a jelenlegi kiértékelés után, illetve a bizottság és a tagállamok kiértékelési eljárása után sikerült azonosítani a problémákat, sikerült azonosítani a legjobb gyakorlatokat, és ezeket alkalmazzuk is. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen, Paska úr. Következő. Pányás úr a lengyel szenátusból. Za zaproszenie i udzielenie głosu. Wiem. Köszönöm a szót, köszönöm, hölgyeim és uraim. A, a szolgáltatásokról szól a irányelvet <clears throat> átültettük a lengyel jogba. Ezt 2010 márciusában egy törvény formájában tettük meg, amely a lengyelországi szolgáltatások nyújtásáról szól. Ez különféle 27, mindösszesen 27 végrehajtási rendelkezést tartalmaz. A jogszabályt egyébként a parlament mindkét háza jóvá hagyta, miután kiterjedt konzultációt folytattunk a nagy közönséggel. A néhai Kaczynszki elnök úr haladéktalanul aláírta a törvényt, amely 2010. április 10-én hatályba is lépett. Ez számunkra ez egy szimbolikus dátum, és azt hiszem valamennyien nagyon jól tudják, hogy miért az. Mindenképpen figyelmet érdemel, legalábbis Lengyelország szemszögéből nézve, hogy vannak itt bizonyos forradalminak minősülő rendelkezések, például a közigazgatás működésével kapcsolatban. Én elsősorban az egyszerűsítésekre gondolok itt, nálunk gyakorlatilag egy implicit megállapodás született, ami azt jelenti, hogyha valami, valamely időszak lejár, és eddig az érintett és az érintett fél addig nem válaszol, akkor a folyamodó fél automatikusan megkapja az üzlettel kapcsolatos engedélyt vagy az engedély megadása tulajdonképpen ezen időpontig megtörténhet. Ez Lengyelországban vadonatúj megközelítésnek számít, tehát számos jogszabályt kell ennek tükrében módosítani, különös tekintettel a közigazgatás működésére illetve a tekintetben, akiket mi ügyfélnek apostrofálunk a lengyel gyakorlatban. Köszönöm a figyelmüket, elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bányász. És fogadja együttérzésünket a lengyel tragédiával kapcsolatban. Néhány észrevétel a magam részéről. Azt hiszem, hogy ezzel lezárult a felszólalók listája, Gebhardt asszonynak adom meg rövidesen a szót, és utána tovább lépünk a következő szekciónkra, az egyablakos ügyintézési rendszerre. Remélem, hogy erre is szép számmal adják majd ide át a jelentkezésüket. Ami a mi szemszögünket illeti, A irányelvnek az egyik legfontosabb aspektusa, hogy most immár első ízben sor kerül egy kölcsönös értékelésre. Ez folyamatban van. Bizonyára érdekli önöket, és szóba kerül talán a nemzeti parlamentek részéről felszólalók felszólásaiban is, hogy ez gyakorlatilag egy közigazgatási ügyrend Számos ország ül le, és plenáris üléseken tanácskoznak egymással, megvizsgálják, hogy eddig ki melyik eh, joganyagot vizsgálta meg. Eh, a tanácsnak egy jelentése ott van az önöknek kiosztott anyagban. Eh, abból kiderül, hogy 19 ezer felkérés érkezett a határokon túlnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ennél fogva is nagyon fontos, hogy a tapasztalatok megosztása megvalósuljon. Ez az európai jogalkotás folyamatában újdonságnak számít. Nagy érdeklődéssel várjuk, hogy önök erről, mint módszerről hogyan vélekednek mert úgy gondoljuk, hogy ez a folyamat más területen is esetleg alkalmazható, ahol a kölcsönös tapasztalatokat megosztjuk, megvizsgáljuk, hogy a jogalkotásnak mely részei okozhatnak lassítást egyes folyamatokban. A tiszteletbe tartva azt, hogy a tagállamoknak teljes joguk, hogy az állampolgáraikat, a közegészségügyüket és hasonló dolgokat védjék. Tehát ez az ez a, az eljárás, ez az ügymenet önmagában véve is egy csodálatos, egy, egy nagyszerű újdonságnak számít. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is érdeklődéssel várjuk majd az önök gondolatait. Másik, amit Vanyas úr mondott, a közigazgatási eljárásokkal kapcsolatban, illetve az a tények kapcsolatban, hogy számos alkalommal láttuk azt, hogy a szolgáltatási irány elvvel kapcsolatban a cégeket leginkább az riasztotta el, hogy egy üzletet akartak beindítani, folyamodtak, de soha nem kaptak e, e, választ. Ezek után tovább mentek. Tehát a válasz adás képessége a kényszer nélküli válaszadás képessége. Egy nagyon fontos dolog. Örülök, hogy Bányás úr ezt szóba hozta. Azonban Lengyelországon belül az üzlet, a lengyel állampolgárok, akik folyamodnak, hogy üzleti tevékenységet kezdhessenek vagy folytathassanak, szerintem ők is jobban járnak, mert hiszen az adott időintervallumon belül bizonyosan választ fognak kapni ma délelőtt is folytattam eh, az Egyesült eh, Királyság közigazgatásában dolgozó kollégákkal. Kiderült, hogy ez az irányelv az üzleti környezet egyszerűsítését szolgálja az adott tagállamokon belül is. Ez az én teóriám persze, de kíváncsi vagyok, hogy önök osztják-e. De úgy tűnik, hogy a beérkező felszólalások eh, ennek a E, helytálló voltát bizonyítják. Tehát nem csupán a határon túlnyúló tevékenységről beszélünk, hanem az adott tagállam határain belül is az egyszerűsödés irányába mutatnak a változások. E, ez arra ösztönöz mindenkit, hogy ki ki a saját nemzeti e, joganyagát vizsgálja meg. Valaki ott hátul jelentkezett, nem tudom, szeretne felszólalni? Valaki egy mintha egy jelentkező kezet láttam volna. Nos, tehát a magam részéről ezeket az észrevételeket tettem volna, és várom kollégáim részéről az észrevételeket, hogy vajon az én teóriámnak a gyakorlatban látják-e bizonyítékát. Hogyha az első szekcióval kapcsolatban nincs további eh, jelentkezünk, akkor Géphárt asszonynak adnám meg a szót, hogy reagáljon egyrészt az elhangzottakra, másrészt pedig vezesse fel a második szekciót. Ja, eh, thank Nagyon szépen köszönöm. Nagyon nehéz eh, helyzetbe hozott, kedves elnök úr, hiszen olyan témáról szólt, amelyet nem is terveztünk be. De mégiscsak röviden vázolnom kell. Tehát ez a kölcsönös kiértékelés, amelyet terve vettünk. Minden részvevőt emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament első olvasatban ezt a kölcsönös kiértékelést törölte, elutasította. Szinte egyhangulag tehát az összes frakció ellene szavazott. Azt mondtuk, hogy ez egy túlságosan bürokratikus dolog lenne. Az Európai Bizottság és a tagállamok akarták ezt mindenképpen. Éppen ezért a második olvasatban elmondtuk, hogy ha a tagállamok ennyire ragaszkodnak hozzá, akkor csinálják meg. Szabad értékelniük. Természetesen nem akarjuk őket megakadályozni ebben. Azonban ne jusson eszükbe, hogy ezt a bürokratikus szörnyeteget az Európai Parlament nyakába varják. Lengyelországnak nem kell kiértékelni az összes többi 26 országot. Tehát nem erről van szó, de ettől függetlenül óriási munka teherről van szó. És az Európai Bizottság és a Parlament segítség nélkül szerintem nem megoldható, de ez csak a személyes véleményem. Tehát borzasztó nehéz helyzet alakult ki, és emlékeztetni akartam arra, hogy mik is voltak a tények. Amit kihallottam a válaszokból, és ami számomra nagyon fontos volt, az a következő. És itt egy kicsit többet is hallottam volna arról, hogy a parlamentek politikai szintje mennyire komolyan veszi ezt a screeninget, ami azt jelenti, hogy milyen jogszabályokat kell megszüntetni, vagy megváltoztatni. Tehát a politikai szint milyen intenzíven foglalkozott ezzel? Nem csak a bürokrácia érdekel. Gondolom, hogy a, az alkalm, a közalkalmazottak nagyon jó munkát végeznek. Tehát az apparátus jó munkát végez, azonban szerintem itt számos politikai jellegű kérdés is van. Számomra éppen ezért fontos lett volna, hogy halljam, hogy a politikai szint mennyire foglalkozik ezzel, a screeninggel. Tudom, hogy néhány országban ez a screening nagyon intenzív volt. Az a benyomásom, hogy más államokban inkább a hatóságokra bízták, hogy megoldja. Erről szerettem volna egy kicsit többet is hallani. A második megjegyzésem, amelyet nagyon érdekesnek tartok, azok közül, amit itt hallottam, az, hogy a megközelítés mennyire különböző. Tehát, hogy a törvényhozás hogyan bánik ezzel. Van olyan tagállam, ahol horizontálisan foglalkoznak vele. Kázoli úr Olaszországból ezt vázolta nekünk. Jó lenne Kázoli úr, hogyha egy kicsit pontosabban el tudná mondani, hogy hogyan tudják ezt Olaszországban így megoldani. Egy ellenpéldát is hallottunk Lökú úr részéről Franciaországból. Hiszen ők konkrét törvényekre gondoltak, és ez két teljesen különböző megközelítés. Számomra nagyon érdekes lenne tudni, hogy konkrétan mit változtattak meg, hogyan hatott ki ez a tagállamok jogalkotására. Itt még információ éhes vagyok, de természetesen a többi kollégám véleményét is várom később, természetesen e-mailben, ha megengedik, rá is kérdezek majd. Azt látom, hogy a kollégák sokkal inkább a második ponttal foglalkoztak. Tehát e, itt az egyablakos rendszer az egységes kapcsolattartó partnerrel. Nagyon fontos, hiszen megkönnyíti a piachoz való hozzáférést ez az intézmény. Éppen ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy most itt a második körben miről tudnak beszámolni itt kollégáink a nemzeti parlamentekből. Uh, Köszönöm szépen, Evelyn. Jó tartjuk az időt. Bőven van idő a felszólalásokra úgyhogy azt hiszem, hogy a három perces korlátozást feloldom, nagyon kevesen beszélték végig a három percüket, és talán bízom abban, hogy egy kicsit elevenebb vitát is tudunk lehetővé tenni majd, amikor rátérünk a második témára, az egyablakos ügyintézési rendszerre, az egységes kapcsolattartó partnerrendszerre. És jó lenne, hogyha minden felszólaló esetleg véleményt mondana arról is, amit a többi eh, tagállamok képviselőitől hallott. Tudom, hogy Podem asszony eh, szerette volna kezdeni a felszólalásával, de örömmel fogadunk bárkit, aki, aki eh, szeretne felszólalni. Kérem, hogy juttassanak el az elnöki asztalhoz egy cédulát, hogy másképpen jelezzék. Tehát hamarosan megadom a szót, és hogyha bármely más kollégám szeretne még felszólalni, kérem, hogy jelezzék, Önél szó. Thank you, Mr. Chair. Norway has Köszönöm szépen. Norvégia az Aftin nevű rendszert valósítottam meg, amely elektronikus rendszer, amely segítséget nyújt a cégeknek, társaságoknak ahhoz, hogy hogyan tudnak szolgáltatásokat nyújtani Norvégiában. Önök arra kérdeztek rá, hogy hány ember dolgozott ennek a rendszernek a létrehozásában. Nos, az az intézmény, amely ezt a feladatot ellátja Svédországban, Norvégiában, immár az alaptevékenységének részeként folytatja ezt a munkát. Nemzeti törvény valósítja meg a rendszert, sor került az átvilágításra, a screeningre újra szeretnék köszöntet mondani, hogy meghívott bennünket, és elmondhatjuk röviden, hogy mi volt a tapasztalatunk a szolgáltatási direktíva norvégiai átültetéssel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném Szeretnék két kérdést föltenni eh, önnek, eh, hiszen ezek fölmerültek korábban a vitáinkban, és néhány kolléga is felvetette ezeket, eh, és aztán Géphárt asszony bevezetőjében is elhangzottak. Először is, hogy hány eh, nyelven elérhető ez a rendszer, csak norvégül vagy más nyelveken is, és hogyha más nyelveken is, akkor szeretném, szeretném tudni, hogy mely nyelveken lehet információt szerezni, tájékozódni. A másik kérdés, amelyeket különösen a vállalkozók, a cégek, az üzleti szektor eh, vetett föl, és megjegyzem, hogy nagyon jó jelentést eh, Eh, nyújtottak be, amit az előbb a kezemben tartottam. Nagyon kiváló anyag ez. Tehát kapcsolódik -e ennek a rendszernek a munkája más eh, hatósági engedélyeztetést végző hatóságokhoz? Megoldható-e eh, az, hogy az önök rendszeren keresztül nyújtson be egy vállalkozó akár cégalapítás vállalkozó igényeket is. Köszönöm a kérdést. Az elsőre próbálok válaszolni. Tudom, hogy az angol nyelvű változat rendelkezésre áll, de nem tudom, hogy egyéb nyelveken rendelkezésre áll a rendszer. Erre a kérdésre tudok válaszolni. Uh, regarding the question, uh, if, um... Elnök úr, a második kérdésére Nos, ez a rendszer meglehetősen új, és most már az új generációval eh, dolgozunk, tökéletesíteni fogjuk, tehát most ki kell használnunk az időt arra, hogy eh, kivel, mivel kötjük össze ezt a rendszert. Van egy másik rendszerünk is arra, hogy az Európai Unió saját rendszereihez kapcsolódjunk, ez is egy lehetőség. Köszönöm. Elnök, eh, Neszük úrnak adom meg a szót, illetve Lökú úr is szeretett volna felszólni ezzel kapcsolatban. Lökú úrnak adom meg a szót. Oui, merci. C'était pour euh, répondre aux questions et préciser un peu mieux. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciaországban a parlament a kompetens jogalkotó, az átültetés nagy részét azonban a szabályozói szféra határozza meg. Tulajdonképpen ez a végrehajtói hatalom egyik lehetősége. Kormányzati munkában valósul meg sok részletmunka, amiben már a parlamentnek a jogalkotásnak nincsen beleszólása közvetlenül. Egy kis csoport értékelte ennek a projektnek a megvalósítását, beleértve a szolgáltatási direktíva teljes megvalósítását is, és ahogy korábban mondtam, ez elég nehéz feladat, hiszen rendkívül nagy eh, tárgyi hatályt eh, fed le ez a direktíva. A helyi hatóságok azonban nem eh, éltek plusz kezdeményezési lehetőségekkel és az érdekelne például, hogy Németországban vagy más tagállamokban mi volt a tapasztalat. E, mondjuk a, e, Németországban a tartományok hogyan viszonyultak ehhez. E, az egységes kapcsolatartó rendszer olyan pontot jelent nálunk, ahol tulajdonképpen tájékozódhatnak a jogi személyek internet hozzáféréssel, és megkülönböztethetőek természetesen az adminisztratív igazgatási jellegű eljárások, amelyek egyszerűsítésre kerülnek, másfelől pedig a következetesebb információ biztosítása a rendszeren keresztül. Ez lehetővé teszi a külföldiek vagy a tagállami polgárok számára, hogy átlássák azt, hogy a szolgáltatási direktíva végrehajtása hogyan folyik Franciaországban ez egyre inkább eh, jellemző. Elnök, köszönöm szépen. Az IMCO eh, szakbizottság képviselőjének adná meg a szót eh, Tönnasszonynak. Köszönöm, elnök úr, ez egy teljesen más kérdés, sokkal technikai jellegű kérdés. Nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy a tagállami eh, parlamenti képviselők itt vannak velünk. Ön említett korábban egy videokonferenciát, amely itt eh, lezajlott, és eh, akkor arról beszéltünk, hogyha a tagállami parlamenteknek is van ilyen lehetősége, akkor, akkor érdemes lenne megszervezni újra. Azt hiszem, hogy milyen minden tagállamban van az Európai parlamenti képviselete, ahol van videokonferencia lehetőség, tehát érdemes lenne ezt kihasználni, nem kellene akkor mindig mindenkinek utazni. Mindenképpen arra bátorítanám a szakbizottságot, hogy szorosabb legyen a kapcsolattartás, hiszen rendelkezésünkre áll a technológia. Ennek köszönöm szépen, hogy erre figyelmeztetett bennünket valószínűleg érdemes lehet ezt átgondolni. Oui, alors ça tombe bien, je, voudrais, je voulais intervenir et mon collègue français. Köszönöm, pont jókor jött ez. Francia kollégámat üdvözlöm, de természetesen üdvözlöm az összes többi kollégát is. Nagyon fontos eh, ezen, ennek a rendkívül bonyolult eh, direktívának a szempontjából, hogy eh, eszmét cseréljünk egymással. Nagyon sokan említették, hogy eh, a szolgáltatási direktíva nagyon nagy területet fed le, és hogyha a gazdaság modernizálásról vagy a eh, turisztikáról beszélünk Franciaországban, amely a szolgáltatási direktíva alatt tartozik, de ön említette a kórházak modernizálását is. Eh, jó lehet, hogy gondolom, hogy ennek nem igazán van köze a szolgáltatási direktívához, Eh, hanem inkább a közszolgáltatások általánosabb eh, reformjához adnak közé. Tehát gyakorlatilag nagyon bonyolult maga az is, hogy hol mi tartozik a szolgáltatási direktíva hatája alá. De ezek van egy másik bonyolult kérdés is, az pedig az összes szürke terület. Evelyn Gebhardt az imént beszélt arról, hogy bizonyos szolgáltatások, általános érdekű szolgáltatások eh, külön listázásra kerültek, és vannak bizonyos szürke területek, olyan szolgáltatások, amelyek eh, szükségesek a hétköznapi élethez, szociális és eh, orvosi szolgáltatásokról lehet eh, beszélni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a tárgyi hatás szempontjából is érdemes vitát folytatni a megvalósítás szempontjából is. Nagyon komplex, nagyon bonyolult kérdés ez EU szerte. Uh, and, uh, Mr. Köszönöm, Sefcsik úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az első megjegyzésemben is elmondtam, hogy Csehországban 15 kapcsolattartó központ található, ezek közül 13 a régiókban, kettő a fővárosban, Prágában. Ezzel párhuzamosan van egy weboldalunk, www.businessinfo.cz nagyon fontos, hogy a kapcsolattartás eh, nagyon egyszerű ezen a weboldalon keresztül, ami az értékelést és a végletes felelősségét illeti, Csehországban eh, a kereskedelmi és ipari minisztérium hatáskörébe tartozott a megvalósítás. Elnök, Sepcsik úr, akkor eh, fölteszem, hogy a businessinfo.cz ez angol nyelven is elérhető, nem csak csehül. Nos, ez eh, csehül olvasható, és egy része angolul, mondja Sefcsik úr. Elképzelhető, hogy eh, német szövegek is találhatók a weboldalon, az szerint, hogy a különböző országokat milyen információk érdeklik. Could I, um, uh, are there some other colleagues who would like to just comment on some of the issues raised by the point of single... Nos, kíváncsi vagyok, hogy itt más tagállamok mit tudnának erről mondani. Van néhány adat nálam, a brit kollégáimtól kaptam ma délelőtt, a brit rendszer 2009. decemberében eh, vált teljes mértékben funkcionálisá, és februártól kezdve eh, havi ezer megkeresést regisztrált, nyomtatványok letöltésétől kezdve böngészésen keresztül minden ebben, hogy ebből mennyi eh, kerül majd valós, ebből mennyi lesz valós ügyintézés, azt majd még meglátjuk. Mindenesetre potenciálisan igen nagy az érdeklődés. Nagyon sokan vannak, akik akik különböző adatokat tudnának ezzel kapcsolatban szolgáltatni. Mindenféleképpen szívesen hallanánk részletesebb adatokat. Más tagállami küldötteket kérnék meg, hogy esetleg beszéljenek a kapcsolattartó pontokról. A géphátaszonynak is talán van e, ezzel kapcsolatban még véleménye. Tehát bátorítanék mindenkit, hogy nyugodtan mondja a véleményét. Köszönöm szépen. A francia kollégám kérdésére szerettem volna választ adni, hogy Németországban hogyan néz ki a szövetségi rendszerben ez a dolog, hiszen természetesen Németországban ez plusz nehézséget jelent. az egységes ablak megvalósításáért a szövetségi tartományok felelősek. A berlini gazdasági minisztérium megpróbált koordinátor lenni, de csődöt mondott, tehát minden egyes tartományban más megoldás van. Az egységes kapcsolattartó partner az egy ablak tekintetében. Ez pedig a szolgáltatók számára eléggé bonyolult, hiszen nagyon nehéz megtalálni a megfelelő lehetőséget. Reméljük, hogy valamikor lehetséges lesz egy közös portát létrehozni, hiszen jó lenne megkönnyíteni a szolgáltatók helyzetét. A saját tartományomban, Baden-Württemberg tartományban a koalíciós partnerek nem tudtak megállapodni a rendszerben, és éppen ezért kettős rendszer van. Egyrészt egy kamarás, tehát van egy kamarás rendszer, és van egy önkormányzat is. Tehát a kamarához is lehet fordulni, és az önkormányzatokhoz is. Ez természetesen eh, probléma, de valószínűleg nem lehetett máshogy megoldani. Tehát Németországban eh, van még eh, mit tenni, főleg a külső szolgáltatók munkájának megkönnyítése érdekében de amit már említettem, látom a lehetőséget annak, hogy valaha létrejön az egységes portál, és akkor legalább az emberek tudják, hogy kihez lehet fordulni. Remélem, hogy legalább ez működni fog, hiszen ez legalábbis észszerű lenne. Nem tartanám jónak, hogyha a helyzet így maradna, hiszen nem így képzeltük el az Európai Parlamentben ezt a dolgot. Ebben az összefüggésben emlékeztetnék még arra, hogy Eredeti javaslatomban a szolgáltatási irányelvről szóló jelentésemben azt javasoltam, hogy legyen egy picit halkabban tudnál beszélni? Tehát javasoltam, hogy legyen egy európai koordinációs hely, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk. De a parlamentben még nem kaptam többséget erre. Ma az a benyomásom, hogy kár, hogy nem sikerült ezt a gondolatot továbbfejleszteni. Hiszen a legjobb gyakorlatokat összegyűjthettük volna ezen a helyen. De lehet, hogy az ilyen viták, mint a mai, nagyon sokat segít, hogy a dolgot előbbre vigyük. Nekem is lenne egy kérdésem, az elnök úrhoz. Vannak már számok, hogy hányan jelentkeztek már az egyablakos rendszernél, és hogy milyen nyelvben kínálják fel a szolgáltatást. Hiszen nagyon fontos kérdés ez. Tehát, hogyha Németországból indulok ki, akkor számos szolgáltató nem jöhet amiatt, mert németül vannak csak az internetes szövegek, tehát legalább angolul meg kellene csinálni ezt. Ez egy olyan kérdés lenne, amely engem azért érdekelte, érdekelne, hogy a többi tagállamban nyelvileg hogy néz ki a honlapok helyzete. Köszönöm. Köszönöm, hogy megszakítottam, de, de szerettem volna a titkárságnak még valamit mondani, és most Martin Prádot kérni meg, hogy néhány szót szóljon, hiszen ő felelős a bizottság panne az irányelv átültetéséért. Tehát gondolom, hogy néhány megjegyzése lenne hallottakhoz, és lehet, hogy ez most a megfelelő időpont arra, hogy átadjuk a szót a bizottság képviselőjének. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az egyablakos rendszer tagállami létrehozásának kérdésében azt kell mondanom, és ezt nem azért mondom, mert a tagállami képviselők itt vannak, de ez egy olyan terület, amely, amelyen rendkívül komoly erőfeszítéseket tettek a tagállamok. És igen nagy előrehaladást látunk, óriási feladat ez. Nagyon ambiciózus projekt és nem szabad szem elő hagyni azt, szem előtt, szem előtt téveszteni azt a tényt, hogy már 22 tagállamban működik ez a rendszer, az az öt tagállam, ahol még nem működik, reméljük hamar meg fogja valósítani. Nos, az első generációs rendszerekre vonatkozik ez, ez azt jelenti, hogy idővel még javításra, tökéletesítésre van szükség, azonban ne felejtsük el, hogy azokról a központokról beszélünk, amelyek a tagállamok e-kormányzati, elektronikus kormányzati központjával fognak majd válni idővel. Nagyon érdekes a szolgáltatási direktíva végrehajtása során, hogy valóban működött a közös munka és a helyes gyakorlatok kicserélése a tagállamok között. A tagállamok e, e, e, cserkis dzsemborikat szerveztek, összedugták a fejüket, és kicserélték a helyes gyakorlatokat, tapasztalataikat. Sőt, közös logót is kidolgoztak európai szinten. A tagállamok igyekszenek a tagállami nyelven kívül további információt is biztosítani. Jó lehet, a direktíva nem tartalmaz ilyen követelményt a bizottság nem mindig teszi ezt meg, most azonban úgy gondolom, hogy meg kell dicsérnünk a tagállamokat. Nyilván nem szabad azt gondolni, hogy a végrehajtás határidejét teljesítettük, most akkor foglalkozunk mással. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak továbbra is fejleszteni, tökéletesítenie kell ezeket a rendszereket, hogy a lehető legjobban szolgálhassák a vállalkozókat, a cégeket és a polgárokat. Köszönöm. Encouraging report. Elnök, köszönöm szépen, nagyon bátorító ez a jelentés, ez a beszámoló. Érdekes lehet az is azonban, hogy az átvilágítási, a screening folyamatról is beszéljünk, hogy ennek mi az ütemezése. Másrészt el tudna nekünk mondani, hiszen van ugye egy közös úgynevezett márkanevünk is erre a rendszerre. Erről tudna beszélni egy kicsit? Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Ami a logót illeti, ez kicsit vicces, most ügyvédként dolgozom. Most ö, ö, véglegesítjük a regisztrálását ennek a ö, márkanévnek, a logónak. Ö, nem is ki nagyon beszélnem róla, ö, de hamarosan európai szintű védettséget fog ö, évezni. Ennél többet nem is mondanék, de nyilván ezt az információt mások sok tagállam tudja. Nos, a regisztráció kapcsolatban voltak követelmények a direktívában, a tagállamoknak be kellett azonosítaniuk, hogy melyek azok a tagállami követelmények, amelyeket módosítani kell annak érdekében, hogy megfeleljenek a direktíva szellemének. Ez egy nagyon fontos munka volt, és jelentős átláthatóságot teremtett, amely eh, a szolgáltatási direktíva által hozott eh, új fejlemények egyike. Eh, gyakorlatilag a tagállamok belső piaci szemüvegen keresztül vizsgálják a saját tagállami helyzetüket aki ezt a feladatot nem végezte még el, az azt jelenti, hogy nagyon nagy késésben vannak, azonban a tagállamok nagyobb része ezt, elvégezte ezt a munkát, saját honi jogi rendjüket módosították annak érdekében, hogy megfeleljen a direktíva szellemének. Köszönöm szépen. Lehet, hogy a meghívott parlamenti képviselőinktől További kérdések érkeznek majd be. Schwab úr óhajtott némi hozzászólással szolgálni. Megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Martin Pratt asszony a screeningről, az átvilágításról beszélt, mint folyamatról. Az itt levő tagállami parlamenti képviselőktől kérdezném, hogy a nemzeti kormányok milyen mértékig vesznek részt ebben a folyamatban, illetve vajon a nemzeti rendelkezések mennyire kompatibilisek az EU rendelkezésekkel. Mennyire érzik a nemzeti parlamenti képviselők, hogy a saját jogszabályaikat esetleg módosítani kell a e tekintetben? Köszönöm szépen, mondja az elnök van-e valaki, aki még felszólal, fel szeretne szólalni. Egyébként elnézést kell kérnem korábban is, meg kellett volna köszönöm Martin Pratt asszonynak a hozzászólását, és köszönöm az egyes parlamentek képviselőjének is, hogy szemmel tartják ezt a folyamatot. A nemzeti parlamenti képviselőket kérdezem, hogy erről a konkrét területről vagy más témával kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk? Vajon sikerül-e meggyőzni valakit, hogy szólaljon fel? Köszönöm szépen, elnök úr! Valamennyi kollégának szeretném elmondani, hogy az egy ablakos üte, ö, ügyintézési rendszer mindenképpen megkönnyíti majd az állampolgárok számára ö, a tevékenységet. Érdeklődéssel hallgattam a többi kollega mondandóját, és kíváncsi vagyok, vajon nem kellene még eh, két további nyelvet előírnünk a származási ország nyelvén kívül, csak azért, eh, hogyha valaki üzletet akar alapítani, akkor eh, könnyebben tehesse ezt meg, kvázi nyitottabbá kéne tennünk az egyes országok struktúráit. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a hozzászólást. Van-e további észrevétel vagy kérdés? Tessék. Svédország. Elnézést, köszönöm, elnök úr. A kolléga Svédországból is azt mondta, hogy a parlamentben már döntöttünk a kérdésről, de igazából úgy van, mintha a parlament nem is hozta volna meg ezt a határozatot. Röviden így foglalhatnám össze. Köszönöm. Uh, nem tudom, hogy ennek a megoldásában mi konkrétan tudunk-e segíteni, de nagyon érdekes a felvetés valószínű, hogy ilyen kérdések felmerülnek majd, hogy nevezetesen korábban kell bevonni a folyamatban nemzeti parlamenteket. De azért mi is léptünk, ugye mi magunk összehívtunk egy ilyen találkozót. Schwab úr végighallgatta, hogy a parlamenti képviselők mit mondanak. Lükú úr csak nagyon röviden. Beszéltünk arról, hogy mennyire összetettek a dolgok. Beszéltem a magam részéről a kórházzal kapcsolatos jogszabályokról. Ez az irányelv hatája alá nem tartozik, de mindenképpen a a jogszabály fontos a tekintetben, hogy, hogy részletezi a, rendel, a, a, az irányelv hatáját. Ez egy valóban bonyolult kérdés, nem csupán egy belső francia vitáról van szó. Szerettem volna csak ezt megjegyezni az irányelv átültetésével kapcsolatban. Elnök, köszönöm. Van-e még valaki, mielőtt megadom Gépárt asszonynak a szót, további kollégák, vannak-e, akik az elhangzottak közül bármire hajtanak reagálni? Belső szabályozás egyszerűsítése, és így tovább. Erre vonatkozóan nem igazán érkezett be információ. Akkor felkérem Géphárt asszonyt, az általános érdeklődésre számot tartó szolgáltatások témája különösen érdekes a számunkra. Remélem, hogy ő majd érdemben tud reagálni az elhangzott felvetésekre. Esetleg az egyablakos rendszerre visszatérnék. Az egységes kapcsolattartó partner az egyik legfontosabb dolog a szolgáltatási irányelvben, hogy a szolgáltatási piacra bejussanak a vállalatok, hiszen ott van meg az információ, és ott lehet eh, bejutni. Szerintem mm, egészen szokványos az, hogy eh, igazából ez egy administratív pont, és a parlamentek erről annyira nem vitáztak. Azonban ami fontos, az az, hogy különböző okokból lényeges ezt az intézményt eh, következőképpen látni elsősorban ott vannak meg azok az információk, amelyekre szüksége van a szolgáltatóknak. Ott tudják meg, hogy milyen szabályokra, milyen jogszabályokra kell ügyelniük. Nem maradnak egyedül, nem nekik kell keresgélniük, hogy mondjuk hogy néz ki a munkajog, mire kell ügyelni a környezetvédelmi jogok miatt, milyen munkavédelmi szabályok vannak hiszen ezek eltérhetnek egymástól a különféle tagállamokban. Nem kell mindent megszüntetni a szolgáltatási irányelv miatt. Tehát az információ az első pont. A második pontom az, hogy lényegesen egyszerűsödhetnek a bürokratikus eljárások. És Németországban már polgármesterekkel beszéltem is erről elmondták, hogy számukra is nagyon érdekes volt, hogy látták, hogy össze kellett vonniuk ezeket a dolgokat, és ezáltal a saját közigazgatásukat is modernizálták. Hiszen észrevették, hogy a vállalatok számára néha mennyire nehéz a szolgáltatásokhoz hozzáférni. Tehát nem csak a külső, hanem a belső szolgáltatásokra is vonatkozik ez. Elmondták, hogy más területeken is szeretnék ezt megvalósítani. Hiszen a szolgáltatási irányelv rákényszerítette őket erre a modernizációra, és ezt a modernizációt most szeretnék folytatni más területeken is. Ez a második megjegyzésem ahhoz, hogy miért ennyire fontos ez az egységes, egyablakos rendszer. Harmadsorban pedig a szolgáltatók számára gondolom evidens, hogy miért fontos. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy több nyelven férhessenek hozzá a szolgáltatók a kapcsolattartó helyhez. Nagyon fontos az, hogy egy európai logó alatt álljon ez, hiszen ott láthatóvá válik, hogy ez mi. Van még egy pont, amely a tagállamokban megvitatható lenne, ez pedig az információ a szolgáltatók irányába. Hogy a szolgáltatók tudják, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy van egy egyablakos rendszer. Én is beszéltem már vállalatokkal, és megállapítottam, hogy sok kis és középvállalat egyáltalán nem tudja, hogy létezik ez a rendszer. Nincs meg az esélyük sem, hogy egyszerűsítsék az eljárást. Igazából az irányelven az egyik legfontosabb elem. Az Európai Bizottsághoz is fordulok, esetleg eh, információs kampányt is lehetne rendezni a tagállamokkal együtt, hogy eh, az üzleti élet is tudja, hogy egyáltalán milyen lehetőségei vannak ezen a területen, hogy hova lehet fordulni, hogy ez az eszköz tényleg működjön. Úgy gondolom, hogy ezek olyan megjegyzések, amelyeket mindenképpen tisztázni szerettem volna. És a nemzeti parlamentek kollégáitól segítséget kérek, hogy ez a pozitív eszköz tényleg a gyakorlatban is alkalmazásra kerüljön, és hogy az emberek eh, tényleg valamilyen pozitívat kapjanak tőle. Hiszen eh, nem cél a jogalkotás, hanem az embereknek szeretnék segíteni, hogy az európai piacon ténylegesen mozogni tudjanak. Nagyon lényeges az, hogy a minőségi szolgáltatások eh, egész Európában elterjedjenek, és hogy ezen a területen verseny is legyen. Ami szintén nem lényegtelen. Lényeges az, hogy esetleges monopóliumokat is megszüntethessünk. Ezek mind olyan megjegyzések, amelyek összefüggenek az egyablakos rendszerrel, és nagyon lényegesek. Hogyha többen nem jelentkeztek az európai egy ablakos rendszerhez, akkor áttérnék a következő témára. Egy javaslattal szeretnék élni. Barnyé úr irodájával felvettük a kapcsolatot, hogy át tud-e jönni esetleg korábban, mert számos érdekes kérdés vetít, vetődött fel, de most azt javasolnám, hogy tartsunk egy, egy rövid szünetet, itt informálisan is tudunk találkozni, beszélgetni egymással, itt vannak nagyon érdekes személyiségek, Szerintem 17 óra 15-ig tartsunk szünetet, utána csatlakozik hozzánk Barnyé úr, ezek után lesz egy zárszó, egy záró szekció. Ennek során talán önöktől is kapunk majd további megszívlelendő témákat, pontokat, észrevételeket és felkérjük Martin Pratt asszonyt is, hogy segítsen majd nekünk. Tehát informálisabbá szeretnénk tenni ezt a dolgot, mert egy kicsit ott hátul vannak, távol vannak tőlünk. Szeretnénk ezt a megoldást választva jobban össze tudunk melegedni. Tehát 17 óra 15-ig egy szünetet tartunk, Utána egy záró vitakörre kerül sor, ennek a felvezetésére és Géphárt asszonyt kérem majd fel. Remélem, hogy addigra csatlakozik hozzánk a biztos úr, és megtarthatjuk a zárszót. Ha ez így elfogadható, akkor ezt javaslom. Remélem, hogy odakint ásványvíz, kávé és egyéb üdítők állnak rendelkezésre. Tehát most szünet, 17 óra 15-kor várom Önöket a záró szekcióülésre. Uh, so, ladies and gentlemen, I think... Um... Hölgyeim és uraim, javaslom, hogy uh, kezdjük el újra a munkát. Számvetést készítünk, vajon a szünetben előkerültek újabb téma, és közben én ismételten bemutatkoztam önöknek, Remélem, hogy sikerült megismertetnünk önökkel a bizottságunk és más Európa Parlamenti Bizottság munkáját. Nagyon várom, hogy egy nyitott és gyümölcsöző zár, záró ülésünk legyen. Beszéltünk az irányelv hatájáról, ezt majd átengedem Géphart asszonynak, azonban ismétlem továbbra is érdeklődéssel várjuk önöktől, hogy mondják meg nekünk, hogy például az ilyen jellegű üléseket mennyire tartják értékesnek, értékhordozónak. Aztán szeretnénk önöktől hallani, hogy az önök számára melyek a különösen súlyos, érdeklődésre számot tartható témák, belső piac, fogyasztóvédelem, stb. A bizottság eh, munkaprogramja kialakult a következő 12 hónapra. Ez az önök parlamentjeinél is megtalálható lesz rövidesen. Remélem, hogy eh, a kapcsolatainkat eh, még szorosabbra fogjuk fűzni önökkel, de mindaddig, amíg itt vannak körünkben, szíveskedjenek, mondják el a gondolataikat. Addig is, amíg Barnyé úr megérkezik közénk, aki egyébként, ha jól hallottam, már úton van. A bizottság eh, képviselője ugyancsak itt van, majd neki is megadom a szót a zárás alkalmából. mondjam, eh, kérem, szíveskedjen felvezetni ennek a szekciónak a témáját. Eh, egyébként pedig gyakorlatilag nyitott a felszólalások előtt ez a szekció, tehát akinek kérdése van, hozzászólhat. Nagyon szépen köszönöm. Két pontot említenék. Erről a szünetben beszéltünk is. Az egyik az a hatállyal, és a másik a hatály átültetésével függ össze. A másik pedig az egyes cikk hatos bekezésével függ össze. Itt feketén-fehéren arról van szó, hogy ez a irányelv nem érinti a munkajogot. Tehát a munkával, a foglalkoztatási feltételekkel, a munkahelyi egészség, el és biztonsággal, a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokkal nem foglalkozik. Tehát ez a nemzeti jog területe marad. Az irányelv nem illeti a tagállamok azon jogszabályait, amely a szociális biztonságra vonatkoznak. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos volt, hiszen a tagállamokban az érintettek félelmét egy kicsit csökkenti, hiszen számos államban attól tartottak, hogy a tagállami védelmet ez az irányelv megszünteti, illetve csorbítja. Teljesen nyilvánvaló, hogy az egyes cikkben rögzítésre került az, és nagyon hosszú vita volt, el kell mondanom, hogy ezt így bevegyük vagy ne. Bevettük, és pedig csak azért, hogy tisztázzuk, hogy nem arról volt szó, nem az volt a szándékunk, hogy a tagállamok munkajogát csökkentsük, csorbítsuk, hanem hogy javítsuk a helyzetet. És most látjuk, hogy a helyzet ebben a tekintetben nem lett rosszabb. Számos tagállamban vita volt erről, de lehet, hogy még visszatérünk. Én is lehet, hogy visszatérek majd rá, hiszen itt egy összjátékról van szó a foglalkoztatási irányelv és az európai jog más területei között. És ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Azonban az is nagyon fontos, hogy ez a foglalkoztatási irányelv minden szolgáltatásra vonatkozik. Ezen kívül különbséget kell tennünk a tisztán kereskedelmi szolgáltatások között, és például az általános gazdasági érdeklődésre igény tartó szolgáltatások között, mint például az audiovizuális szolgáltatások, vagy pedig a közlekedési, szociális szolgáltatások és mások. Itt a kettes cikkből idéztem néhány példát. Ezeket kivettük Kivettük például a szerencsejátékot is, hiszen abból indultunk ki, hogy ez nem szociális jellegű szolgáltatás, illetve ez nem általános érdekű szolgáltatás, nem közérdekű szolgáltatás, hanem ezek nagyon specifikus szolgáltatások. Tehát itt olyan szolgáltatásokra is gondoltunk, amelyek például a polgárok egészségvédelmére vonatkoznak, vagy pedig a szervezet bűnözéstől való védelmüket. Tehát itt más megközelítést választottunk, és az Európa Bíróság is világosan kijelezte, hogy igazunk volt, hogy ezeket a közérdekű szolgáltatásokat nem vettük be az irányelvbe, hiszen különleges feltételeket kellene létrehozni a tagállamokban. Azonban az egyik leglényegesebb vitáspont a parlamenten belül és a tagállami parlamenteken belül is az volt, hogy az általános gazdasági érdeklődésre irányuló jogokat, illetve szolgáltatásokat kizártuk. A kompromisszumban vannak gyenge pontok, ezt nem is titkolom. Hiszen a kompromisszumok kompromisszumok. És arról is szó van, hogy a tagállamok hogyan értelmezik ezeket a kizárásokat. És hogyan bánnak velük. Érdekelne, hogy hol látnak problémákat ebben az összefüggésben? Tehát ebben a két pontban hol látnak önök ellentmondást, illetve problémát a tagállamokban? tehát a, a munkajog tiszteletben tartása, más részt pedig eh, a közérdekű, a gazdasági közérdekű, a gazdasági szolgáltatások kizárását, kivételét, hiszen úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben mindenképpen eh, folytatni kell az eszmecserét. Az Európai Bizottság is kiadott egy kézikönyvet, amelyből kiolvastam olyan dolgokat, amelyekkel nem vagyok teljesen egy véleményen, és azt mondtam, hogy hoppá, a parlament azért ezt máshogy gondolta akkor, amikor határozott erről. Említenék egy konkrét példát is? Például, hogyha az egészségügy egy területén, a kórházak területén, a kórházat kivettük, tehát az egészségügy nem szerepel az irányelvben, azonban a kórházban vannak olyan szolgáltatások is, mint például büfé, menza, ott van beteg paciens büfé is, hiszen nekik is kell enni. Az Európai Bizottság arra következtet ebből, hogy ez a terület nem tartozik az egészségügyhez, hanem ez egy kereskedelmi szolgáltatás. Azért eléggé megdöbbentem ettől az értelmezéstől, hiszen a betegek táplálkozását biztosító szolgáltatás itt azért más, mint mondjuk kint a városban, hiszen itt a betegekhez kell igazodni, a betegek szükségleteihez. Ez nem egy tisztán kereskedelmi szolgáltatás. Ezek a dolgok szerepet játszanak a vitában. Tényleg érdekelne, hogy ezen a téren mi zajlik a tagállamokban? Hogyan értelmezik önök ezeket a problémákat? Hogyan próbálják megoldani ezeket a problémákat? Tehát eh, vannak problémák, és nagyon érdekelne, hogy eh, önök eh, milyen kompromisszumokat látnak lehetségesnek, tartanak lehetségesnek. Én is azt mondtam, hogy nem gondoltam volna, hogy ilyen értelmezési teret hagyunk a többieknek. Tehát itt az Európai Parlamentben az összes frakció is egy kicsit megdöbbent hiszen láttuk, hogy vannak szociális szolgáltatások, ezeket kivettük az irányelvből. Akkor most mi, miért beszélünk ilyenekről, hiszen a kórházban az étkeztetés is gazdasági közérdek. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a kollégáink a nemzeti parlamentek képviselőjében mit mondanak. Okay, yes. Uh, Nos, Jansen asszonynak adom meg a szót. Tack, ordförande. Köszönöm. És azt is köszönöm, hogy emlékszik a nevemre. Ami a munkajogra vonatkozik, a munkaerőpiacra vonatkozik, úgy gondolom, hogy a szolgáltatási irányelv már nem a Bolkestein irányelv, hiszen Svédország panne tisztáznunk kellett azt is, hogy eh, ahogy eh, Svédországban megváltoztattuk a jogszabályokat, eh, és láttuk, hogy megváltozik ebben a tekintetben a direktíva, akkor már zöld fényt kapott. Tehát Svédországban például, hogyha nem rendelkezik valaki egy ilyen papírral, tehát hogy engedélyezik, akkor nem dolgozhat. A Svédországban például a szakszervezetek eh, úgy gondolták, hogy legyen eh, egy olyan képviselő az országban, aki garantálja azt, hogy a svéd kollektív szerződésnek megfelelően alkalmazzák eh, az embereket, és hogy a szolgáltatások is így zajlanak a svéd jog tekintetében a szakszervezetek követelték ezt, és nagyon örülök annak, hogy megváltoztatták azt, amit mi is szeretünk volna megváltoztatni az eredeti irányelvben. Nagyon jó az, hogy a parlament figyeli, hogy hogyan történik az átalakítás, hogyan történik az átültetés. Nagyon fontos az, hogy halljuk a különféle országok véleményét. És mégis úgy gondolom, hogy így lehet majd megoldást találni a problémáinkra. Nagyon fontos az, hogy folytatjuk a kiértékelést, és hogy közösen az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együttműködésével, hiszen sokkal többet kell ezen a téren együttműködni. Nagyon üdvözölnék a jövőben is ilyen üléseket. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Szeretne valaki a tagállami nemzeti parlamentek részéről felszólalni. Két kollégám szeretne beszélni, Schwab és Reti képviselők. Esetleg Sábornak megadnám a szót, hogyha most szeretne beszélni, vagy nem? Köszönöm, elnök úr. Elég ritkán van az, hogy Gephardt asszonynak mondok ebben a tekintetben, de a helyzet az az, hogy a 2F pontban pontosítás történt. Tehát itt olyan pontosítás van, hogy egészségügyi szolgáltatások, vagy nemzetközi szinten történő szolgáltatások, és így tovább. De mondjuk az, hogy a takarító szolgáltatások, vagy például a kantin, a büfé, amennyiben nem függ össze egy konkrét betegséggel vagy diétával, akkor az egy teljesen más szolgáltatást. Tehát egy kórházi büfé, amely nem speciálisan a betegeknek szolgáltat, akkor szerintem az nem feltétlenül függ össze az egészségügyel. Tehát mondjuk az irányelvből kivettük természetesen azokat az eseteket, amelyeket ön is említett, tehát hogyha valakinek van egy betegsége és különleges diétát igényel, az természetesen más. Ez elképzelhető, hogy egy ilyen eh, határzóna, nem mondok ellent önnek, de szerintem alapvetően egy kórházban eh, meglévő szolgáltatások eh, nem feltétlenül függenek össze a közérdekkel. Köszönöm. Okay, well, I think we have Nos, úgy tűnik, hogy ez a vita nagyon érdekes, e, és sokakat majd érdekelni fogja nyilván a közbeszerzési direktíva is. De az egyértelmű, hogy az általános gazdasági érdeket szolgáló szolgáltatásokra e, erősebb garanciák vonatkoztak, hogy a tagállamok ezeknek a szolgáltatásoknak a minőséget biztosíthassák. Ugyanez igaz a közbeszerzésekre is. E, Rapti asszonynak adnám meg a szót, Vanyé úr nem soká érkezni fog. Vanyé e, úr érkezése előtt esetleg szeretne valaki még felszólalni. Köszönöm, elnök úr. Ezek szerint beszéltek addig, amíg Banyi úr megérkezik? Ilyen sok időnk van még? Nos, köszönöm szépen. Azért nem voltam itt, mert eh, egy másik meghallgatás is folyamatban van az a foglalkoztatási szakbizottságban, ahol eh, Andor urat hallgattuk meg. Önök nálam jobban tudják, hogy közvetlen kapcsolat van a belső piac, illetve a dolgozók jogai és védelmek között. A következőt szeretném elmondani, korábban nem akartam felszólalni, mert úgy gondoltam, hogy eh, a tagállami parlamentek képviselőinek kell teret adni, de amit elmondok most, azt nagyon büszkén mondom most, hogy eh, a tagállami parlamentünkben, nemzeti parlamentünkben most éppen Görögországban vitatjuk ezt az ügyet. Nyilván nem kell elmondanom, hogy Görögországban egyébként mi a helyzet. E, tehát most folyik a szavazás e, a direktíva át emeléséről. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontosságú ügy, rendkívül fontos az egész Európai Unió, az Európai Parlament számára is, de elsősorban Görögország nemzeti e, parlamentje számára, tekintetbe véve a jelenlegi konkrét helyzetet, amelyben Görögország éppen találja magát. A szolgáltatási direktíva megvalósítása során mindig szem előtt kell tartani a dolgozók védelmét, és ugyanakkor figyelembe kell vennünk érzésem szerint azoknak az intézkedéseket is, és itt most Schwab hivatkoznék vissza, a különleges étrendek és egészségügyi indokosságú étrendek kérdése ugye a kórházban lévő betegekre vonatkozik. Ez olyan ügy, amivel foglalkozni kell. Én nem hiszem azt, hogy valaki, aki kórházban van, és valamilyen gyomorprobléma miatt különleges táplálékra van szüksége, tehát el kell különíteni azt, aki emésztési zavarokkal például, vagy, vagy, vagy a táplálkozással kapcsolatos betegség miatt van kórházban, és el kell különíteni azt az ügyet, amikor valakinek eltört a lába, és egyébként az emésztésvel semmi baja nincsen. Ez két különböző téma. Ezt meg kell vitatni, hogy eredményre jussunk. Úgy gondolom, hogy a belső piacon oda kell figyelnünk arra, hogy azok, akikre rábíztuk a belső piac működtetését, azok mindig a polgárok érdekeit tartsák szem előtt. Köszönöm szépen. Elnök, úgy tűnik, hogy bizonyos részletekbe merülünk bele, de ezzel együtt eh, nagyon eh, értékes volt eh, önökkel véleményt cserélni mindezen ügyekkel kapcsolatban, hiszen mindegyik a direktíva hatájába tartozik. Nagyon fontos munka ez, és ez valóban ért, érinteni fog minden polgárt, és reméljük, hogy nagyon sok lehetőséget tudunk még a polgárok számára biztosítani több különböző módon, hogy ennek előnyeit élvezzék. Amire nem beszéltünk sokat, ez az európai belső egységes piac eh, promotálása az ismeretterjesztés ezzel kapcsolatban e, annak e, hirdetése, hogy, hogy, e, meg, hogy könnyebbé vált például a kis vállalkozások nemzeti határokon keresztül nyúló együttműködése. Ez rendkívül fontos. Azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőség áll rendelkezésünkre, azonban biztosítanunk kell azt, hogy a polgáraink tudjanak erről a lehetőségről. Ezt egy olyan javaslatban fogjuk meg kidolgozni, amelyen jelen pillanatban egyik kollégámmal, egy Reich kollégával együtt dolgozunk. Ennek az a címe, körül, munka címe, hogy egységes piac a fogyasztók javára vagy számára. Barnyé úr is jelentést fog ezzel kapcsolatban kiadni, illetve az egységes piac létrehozásának e, kiteljesítésének hívóban is stratégiáját fogja ez lefedni. Fontos, hogy ne egy passzív e, bizottságként várjuk azt, hogy az Európai Bizottság milyen e, direktívákat küld ide véleményezni, megpróbáljuk a politikai napirendet a magunk módján formálni. És szeretnénk ebbe bevonni a tagállami parlamenteket is, és úgy gondolom, hogy a már felvetődött kérdések között az egyik pont az, hogy mennyire fontos az a folytatott vita, méghozzá sokkal korábbi szakaszban, mint eddig ez történni szokott. Hiszen 2006 óta tart ez a, ez a folyamat. Mielőtt Barnyé úr megjelenik körünkben, Szeretném megkérdezni kollégáimat, hogy esetleg záró felszólalással szeretnének-e élni. Eh, megkérném Andor egy kollégát, hogy eh, Nesfik eh, urat, elnézést nem tudtam elolvasni a kártyáját ilyen távolról. Köszönöm ennek úr. Végül a norvég oldalról szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak önöknek, hogy itt lehettünk ezen az ülésen úgy gondolom nagyon fontos, hogy ilyenfajta üléseket tartsunk, hiszen ez lehetőséget ad számunkra, hogy eh, megvitassunk bizonyos ügyeket a parlamenti eh, képviselő társainkkal eh, a tagállamok között. Azt is szeretném elmondani, hogy fontos, hogy minél korábban beinduljon a minél szélesebb körű vita hiszen ez ad lehetőséget arra, hogy a nagy problémák, a nagy ügyek ne a végén bukkanjanak ki, hanem olyan szakban, amikor még befolyásolni tudjuk a változásokat. Érdemes a lehetőségekre figyelni. Ez a direktíva nagyon sok lehetőséget biztosít számunkra. Érdemes lenne erre figyelni, és nem a jövőben előforduló problémák esélyeit boncolgatni. Eh, még egyszer szeretnék eh, köszönetet mondani, hogy itt lehettem, és remélem lehetőségünk lesz ugyanerre később is majd. Okay. Um... Rendben, mondja az elnök. Úgy gondolom, hogy más záró felszólalása pillanatban nincs, bár abban biztos vagyok, hogy eh, később majd még lesz lehetőségünk további kérdéseket föltenni. Mindenesetre üdvözölni szeretném körünkben az Európai Bizottság belső piaci Eh, biztosát, Michel Barnier-t. Nagyon örülünk annak biztos úr, hogy megjelent, és mm, eh, hogy elmond nekünk néhány szót a mai ülésünk témájáról. Köszönöm, hogy kicsit hamarabb jött, mint eh, ami be volt tervezve, meglátjuk, hogy hogy megy majd a továbbiakban a vita. Minden eset most megadnám a szót, hogy ön hogyan értékeli e, a direktíva átültetését, és milyen üzenetet szeretne megfogalmazni a tagállami parlamentek képviselői számára. Euh, merci, Monsieur le Président. Euh, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon örülök annak, hogy részt vehetek a mai ülésen az önök munkanapjának a végén az Európai Parlament és a tagállami eh, nemzeti parlamentek együttműködésének keretében az Európai Bizottság mindig is a parlament rendelkezésére áll, akár akkor is, hogyha csak rövid idővel az esemény előtt kapunk értesítést vagy felkérést, mert eh, mindannyian tudjuk, hogy Ugye én már több alkalommal jelentem meg ezen szakbizottság előtt, eh, Harper elnök úr eh, irányítása alatt. A nemzeti parlamentekkel való párbeszéd rendkívül fontos. Ezt azért mondom el, mert eh, már a Lisszaboni Egyezményi Szerződés előtt is ez volt a véleményem. Akkor hazám szenátusának küldötte voltam több mint 20 éven keresztül, és ezért ezt az együttműködést nagyon fontosnak tartom. A következő öt évben az lesz a szándékom, hogy eh, minél több időt biztosítsak, szálljak arra, hogy a maihoz hasonló közös ülésekre, párbeszédre kerüljön sor a fővárosi szakbizottságokkal. Ezt biztosként ezt a feladatot már végzem egy ideje, sőt 2004-ig is végeztem, csináltam ezt, most pedig új lendülettel fogom ezt a feladatot fölvállalni. Az együttdöntési eljárási témakörök, amelyek felelősségem alá tartoznak, pontosan az a területet jelentik, ahol a tagállami parlamenteknek alapvető szerepe van és itt minden parlamentre gondolok. Szeretném hangsúlyozni, hogy Géphárt azt, hogy milyen fontos szerepet játszott a szolgáltatási direktíva elfogadásában, ami a mai ülésnek a témája. Köszönetet mondok Harper úrnak is ezért a kezdeményezését, és szeretném egyértelműen kifejezni, hogy a következő öt évben számíthatnak rám, és rendelkezésükre fogok állni az Európai Unió tagállami parlamentjeinek a vitával kapcsolatos tevékenységeihez. Nos, miért olyan fontos a szolgáltatási direktíva? Rögtön az elején tudtuk, hogy ennek nagy hatásai lesznek, és tudtuk, hogy sokáig fog tartani. A tökéletes, tökéletesítés maga is. Ezt annak tudatában mondom, hogy magam a Pródi bizottságnak is tagja voltam, de ahogy minden, ahogy minden e, e, jogalkotási munka, ez is tökéletesíthető, e, de a tekintet, továbbra is azt gondolom, hogy rendkívül fontos. Szeretnék elmutatni arra, hogy hogy ha a szolgáltatási direktíva megfelelően alkalmazásra kerül, az 60-tól 140 millió eurós kihatást fog gyakorolni az európai gazdaságra. Ez 1,5% plusz növekedést jelent. Tehát igen, fontos dolog ez. A válság még messze nem ért el a végét. és érdemes megtalálni azokat a tényezőket, amelyek a további növekedést lehetővé teszik majd, és ezek közül az egyik a szolgáltatási direktíva. Nem olyan direktíva ez, mint sok más irányelv. Ennek a megvalósítása soha nem látott kihívásokat jelentett a tagállamok számára. eltekintve a jogalkotási vonatkozásokra, az egyszerűsítésektől, vannak bizony működési vonatkozások is, többek között az egyablakos ügyintézés rendszere. Emiatt a bonyolultság, komplexitás miatt az Európai Bizottság már az első kiinduló ponttól kezdve igen jelentős forrásokat biztosított a tagállamok számára. Nos, milyen helyzet a végrehajtás és az átültetés terén e pillanatban? 2009. december 28-a volt az az időpont, amikor a, eh, e, át kellett ültetni ezt az anyagot. Négy hónappal később eh, szeretnék nyíltan és kritikusan fogalmazni. rendkívül jó volt az együttműködés az Európai Bizottság és a tagállamok között a folyamat teljes időtartama alatt. A szolgáltatási direktíva tulajdonképpen a tagállami eh, kormányzatok számára is egyfajta eh, erőáttételt, egyfajta támogatást jelentett, eszközt jelentett. azzal kezdtem a munkámat, hogy meglátogattam jó néhány tagállamot, rögtön Svédországban kezdtem, hogy találkozhassak azokkal a tisztségviselőkkel és azokkal a hivatalokkal, akik ennek a direktívának az átültetésén dolgoznak. És persze másokkal is találkoztam, többek között említhetném a szakmai minősítések kérdését, harmonizálását, vagy egyéb témákat is, eh, úgyhogy nem csak minisztériumokkal eh, tárgyaltam, hanem több érintetted is, amit szerintem úgy gondolom, hogy ez egy jó megközelítés, és ez segíti az áthitetés eh, folyamatának a gyorsítását is. Mind tagállami szinten, mind a helyi szinten. bárhol legyen is az adott terület. Három területet szeretnék hangsúlyozni, hogy hol tartunk jelen pillanatban a tagállami törvények módosítása kapcsán. 19 ország fogadta el a horizontális végrehajtási joganyagot. Négy tagállamban ez már a tagállamok, tagállami parlament kezében van, az a két tagállam, aki még nem kezdte meg ezt a folyamatot, fontos, hogy ezt az alapvető jogalkotási munkát befejezzék, és bízom abban, hogy mindegyikük támogatni tudja majd ezt a vállalkozást. Megvalósítható a megfelelő átültetés, de ehhez egy horizontális megközelítésre van szükség természetesen szükség van a technikai vonalkozások szabályozásához szűkebb vertikális jogalkotása is. Németország, Franciaország ezt alkalmazta is. Az egész folyamat azonban meglehetősen komplex, módosítani kell a meglévő törvényeket. Csak hogy példát említsek, ahhoz, az a kapcsolatban, hogy milyen mennyiségű anyagot kell eh, átrágni, és ezzel kapcsolatban az Európai Unióban 600 darab törvényt módosítottak eh, eddig a szolgáltatási direktíva hatályba lépése miatt, eh, és még elég nagy lemaradás van sok tagállamban. Ez, ez az, amiről tárgyaltam sok tagállamban az utazásaim során. A második fontos központi kérdés a belépési pont kérdése az egyablakos intézésben a egységes kapcsolatartó partneri rendszerben a cégeknek 21 tagállamban van lehetősége arra, hogy egy adott ponton, tartó ponton keresztül intézzék az összes hivatalos ügyüket. Van még egy maradéknyi tagállam, ahol ez még nem működik, mert nem készültek el a megfelelő eljárások. Ez persze nem teljesíti a direktívában leírt követ, kötelezettségeket. fontos, hogy ezek a rendszerek eh, kiépüljenek minden tagállamban. Ezek a eh, rendszerek jelentik azokat az ablakokat, amelyeken keresztül tulajdonképpen a direktíven megvalósul a gyakorlati életben is. Az administratív hálózatok eh, szempontjából jelentős előre lépése került sor. Fontos az egységes piac elektronikus támogatása, több nyelven gyors kommunikációt lehetővé téve. 4500 kompetens illetékes hatóság eh, eh, került regisztrálásra ebben az információs rendszerben. 2009-ben 1300 eh, információcsere folyamatra került sor. Ez mutatja, hogy mennyire Eh, fontos lett ez a rendszer. Ez a rendszer lehet tulajdonképpen az egységes belső piac saját Facebookja. De ez biztosítani hogy az információs rendszer jól működjön. Meg fogom nagy hallgatni majd Géphárt asszony és elnökük összefoglalóját. Mindenesetre azt mondanám, hogy nagy előrelépéseket tettünk, de ez még messze nem elég. A tagállamoknak meg kell kettőzni erőfeszítéseiket, és a magam részéről ezt nagyon világosan meg is fogom feléjük jegyezni. Nyilván mindenkinek adok némi időt, de nem korlátlan mennyiségű időt. Az előttem álló hónapokat arra fogom használni, hogy meggyőzzek mindenkit, tárgyaljak, és az összes eszközt előteremtsük a direktívával kapcsolatban. Remélem, hogy mindenki megérti ezt a felhívást. A jogalkotási aspektusoktól eltekintve a tagállami parlamenteknek, a nemzeti parlamenteknek és képviselőiknek nagyon nagy szerepe van, hogy lobby munkát, tevékeny, lobby tevékenységeket folytassanak saját kormányok motiválására. A végrehajtás határideje a direktíva szempontjából nem jelenti a dolgok végét, az egyablakos ügyintézés kapcsolattartási rendszer hosszú távra szó Fontos, hogy az információs rendszer jól működjék. Úgyhogy részemről ezt a párbeszédet fogom erősíteni, és ezen meg is köszönöm önöknek a figyelmet, illetve megköszönöm önöknek azt, hogy időt szántak a belső piac működése félidős áttekintésének. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Úgy gondolom, hogy tulajdonképpen ezzel a záró megjegyzéseket érhetünk rá. Gebhardt asszonyt fel akartam kérni arra, hogy foglalja össze, és biztos úrnak minden esetre szeretném megköszönni, hogy összefoglalta ma este ezt a folyamatot. Tiszta vagyok azzal, hogy az ön által még meg nem látogatott országok örülni fognak annak, amikor találkoznak önnel. Nem tudom, hogy eddig hány országot pipált ki, hogy eh, megjegyezte meghallgatás alkalmával, hogy minden országot meg fog látogatni ebben az ügyben. Tehát általános kérdésekre nem akartam meg korábban eh, lehetőséget adni, de mint hogy a Spanyolországot követő következő eh, elnökséget a belgák adják, szeretném megadni a szót belga képviselőnek. Köszönöm. Nos, nagyon sok elnökséget láttam, eh, és jelen is eh, voltam ezek közül sok eh, tárgyaláson. Bányi úr, köszönöm szépen, hogy eljött körünkbe. Nagy megtiszteltetés ez a számunkra ismélét. Nagyon kiderül ebből is, hogy mennyire fontos ez az irányelv, és hogy mennyire hasznos lesz ha majd egyszer túlkerülünk a problémákon, a megvalósítás nehézségein. Úgy gondolom, hogy a szolgáltatás, a konkurencia harc, illetve a munkahelyteremtés tekintetében nagyon nagy előnyöket tudunk ebből az irányelvből kovácsolni. 2002 volt a kezdet, kezdete, azóta bizony sok víz lefolyt már a folyókon, már egyáltalán nem beszélünk a Bolkestein e, irányelvről. Vannak azonban e, időközi következtetéseink, a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás e, terén levont következtetések, így már más jellegűek, mint amelyeket az eredeti Bolkestein tervezet alapján tudtunk levonni. Reméljük, hogy fel tudják gyorsítani a munkát. Barnyé. Nos, ellenőrizni fogom, hogy a 40-60 milliárd egész konkrétan honnan jön és hogyan áll össze. Mindenképpen ellenőrzöm ezt a az adatot, visszatérek önökhöz a válaszsal, hiszen ezek nagyon komoly kérdések. Ezek egyébként tulajdonképpen közelítő adatok. Az irányelv alatt nem minden eszköz működik még százszázalékosan, amit tehát ott az egy becsült adat, és ezek az adatok eltérnek a Balkesztein irányelv eredeti adataitól. Köszönöm. Nagyon röviden, mivel tudom, hogy a nemzeti parlamentektől érkező kollégáknak is kell időt hagyni a felszólalásokra. Nagyon örültem, amikor azt hallottam, hogy ön az állampolgárok számára szóló információkról beszélt mert hiszen valamennyien tudjuk, hogy az irányelvvel kapcsolatban nagyon sok téves információ kering. Legalább a politikusokat, vagy a nagy közönséget is lehetőleg tájékoztatni kell. Először meg kell határoznunk az irányelv hatáját, hogyha az átültetési problémákon túl vagyunk, én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy létfontosságú irányelv. Az állampolgárokat olyan helyzetbe kell hozni, hogy számukra megjelenjenek, érezhetővé váljanak az előnyök, a növekedés, a gazdasági felvirágzás formájában. Az állampolgároknak meg kell adni a maximális információt, és itt a tagállamok szerepe rendkívül fontos, sőt a nemzeti médiának is rendkívül nagy a szerepe, hiszen ők azok, akiknek feladata az adott ország állampolgárának a tájékoztatása. E, nincs olyan ember, aki ne nézne, vagy ne hallgatna, vagy olvasna valamiféle médiumot, úgyhogy fel kell kérnünk a tájékoztatási médiumokat, hogy publikáljanak információt ezekről, erről az irányelvről kap, kapcsolatban. Barnyé úr fogad néhány kérdést, Pedika úr az olasz szenátustól. Uram, önné a szó, illetve Kojzersnit úr a következő. Ha néhány észrevétel elhangzott, utána Barnyé úrnak megadom a szót, hogy reagálhasson. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Barnyé úr. Lenne egy kérdésem. Mi akkor a helyzet, hogyha egy országban kiadnak egy jogszabályt, és a jogszabály szelleme ellentétben áll az irányelvvel. Tehát vannak a vizsgálata, amit elmondtam. Szeretném aláhúzni, hogy a kivételek a leg jelentősebb problémát okozzák, hiszen a nemzetállamokban az értelmezés nagyon zavaros volt, és így a letelepedési szabadságot is korlátozta. Így a belső piacot is. Az olasz átültetésben múlt héten fogadták el a jogszabályt, amely átülteti az irányelvet. Ennek pedig túl szélsőséges értelmezés volt az eredménye. Szerintem ez nem Brüsszel szellemében volt. Tehát például itt az alkalmazási törvény második cikke. Tehát itt az szerepel, hogy a kizárt területek, tehát a nem kereskedelmi jellegű szolgáltatások, amelyek általános érdekeket szolgálnak, és amelyeket egy állami intézmény ellenőriz. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az irányelv preambulum bekezdésének 17-es pontjával nem egyezik, hiszen itt olyan gazdasági szolgáltatásokról is olvashatunk, amelyek általános érdekeket szolgálnak, és így az irányelv vonatkozik rájuk. Tehát szerintem az olasz jogszabály nem felel meg az átültetésről szóló kézikönyvnek, hiszen itt olyan szolgáltatások vannak, mint például az áram, a víz, a gáz, és ezek is az irányelv hatája alá kell, hogy essenek az európai jogalkotó meg akarta tiltani azt, hogy a általános érdekű szolgáltatásokat kivegyék. Azonban az olasz törvényhozó nem ezt tette. Az olasz kormánynak el kellene gondolkozni ezen az aspektuson még egyszer, hogy megakadályozza, hogy csorbát szenvedjenek az európai előírások. Hiszen eh, itt nagyon tágan értelmezte az olasz kormány a kivételeket. És még egy megjegyzésem lenne, és utána be is fejezem. Köszönöm, elnök úr, még egyszer. Ellenzékként Olaszországban az embereket szeretnénk eh, rávezetni arra, hogy ez az irányelv Brüsszel szellemében kapjon egy értelmezést Olaszországban is. Elképzelhető, hogy az olasz törvényben pedig azt kell rögzíteni, amit itt ténylegesen javasoltak. Tehát az, hogy a munkavállalók szociális biztonsága ne sérüljön. És ami például itt a kölcsönmunkaerőt, illeti a munkaerő kölcsönzést, arra is vonatkozzon ez, hiszen ez a határokon átnyúló tevékenység. Azonban a kormányzat a magánvállalatokat védte. Azokat, amelyek például a vízszolgáltatással foglalkoznak, a hulladékgazdasággal, ők különleges helyzetet élveznek, és megvédik őket a külföldi versenytől. Ez azt jelenti, hogy magasak az árak és alacsony a minőség. Ezt szerettem volna még egyszer megemlíteni. Azért, hogy eh, mi történik akkor, ha országok nem tartják magukat az átültetési kézikönyvhöz. Eh, Visszaélünk a biztos úr idejével. Azt <clears throat> mondjam, eh, ön, uram, ön kisé eltúlozta a felszólalásának az idejét, mindenképpen figyelembe vesszük az elhangzottakat, felkérem, illetve tájékoztatom az Európai Parlamenttől a kollégákat, hogy Banyi úr holnap reggel 9-kor újra velünk lesz, tehát akkor majd feltehették nekik a kérdéseket. Ezzel a kérdések szekcióját lezárom, Barnier úrnak megadom a lehetőséget, hogy reagáljon, utána a géphart, asszonyé lesz a szó, majd én mondom el a zárszót. Biztos úr, néhány záró megjegyzésre szívesen megadom a szó, szót önnek. Elnök úr, köszönöm szépen. Ma este eljöttem önök közé. Holnap reggel újra itt leszek, lehet, hogy az éjszakát is akár itt tölthetném. Szeretném megerősíteni hogy jól érzem magam. Nos, komolyra fordítva a szót. Megerősítem azt, amit a korábbiakban mondtam. A gazdasági hatással kapcsolatban azok a számadatok, amelyekkel dolgozunk, ugye lehetővé tesznek bizonyos hibahatárt, ez egy 2007. évi tanulmányból származó adat, illetve adatok. Ezt egy német tervező iroda állította elő, ez egy független szervezet volt, és az irányelv legutolsó verziójának alapján készített el egyfajta előrejelzést. Pedigár, or, Figyelmesen hallgattam a felszólalását, nem mennék most bele a részletekbe, hogy mi is van a kizárt ágazatokkal és szolgáltatásokkal. Például Franciaország is kizárt bizonyos szociális szolgáltatásokat, lásd óvodák, ezek ki vannak zárva a hatály alól bizonyos szociális szolgáltatások, tehát ki van zárva, azonban ez nem mindenre érvényes. Milyen kompromisszum van? Az állam által nyújtott szociális szolgáltatás, vagy a jótékony célú szolgáltatásokat kizártuk Franciaországban. Ez azt jelenti, hogy a magánóvodák hatája, a, a magánóvodákra a, az irányelv hatája kiterjed tudom azt is, hogy jó néhány tagállam van, ahol már a végrehajtási rendelkezéseket érvénybe léptettek. Az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamentek képviselői számára mondom, hogy tudom, hogy védeni akarnak szolgáltatásokat, mint például az általános érdeklődésre számot tartó szolgáltatásokat. Itt további jogi eh, tisztázásra van szükség, hiszen amiről beszélünk, az nem egy eh, keretirányelv, ez inkább ágazati eh, irányelv. Holnap majd elmondom a részleteket. Valójában még nem döntöttem a magam részéről. Az állami szolgáltatások, amelyek az állampolgárok számára nagyon fontosak, ezek a legsérülékenyebbek. Ezeket biztosítani kell nem én akarok az a biztos lenni, aki majd meggyengíti ezeknek a szolgáltatásoknak a helyzetét. A nemzeti parlamentek képviselői számára is mondom, akiknek kérdéseik vannak esetleg. Szívesen folytatom ezt a diskurzust, vagy e-mail, vagy levél, levelezés formájában Egyébként pedig a terveimben szerepel, hogy ellátogatok az egyes tagállamok fővárosaiba, nem Londonba, elnök úr, ott már többször is jártam. Kolléganőnk nagyon fontos kérdést tett fel, illetve azt mondta, hogy az állampolgárok figyelmét fel kell hívni. úgy gondolom, hogy a bizottság megteheti, hogy különféle kampányokat szervez. Miért eh, ne tenné meg azt, hogy számos egyéb kampány mellett csinál egy olyat is, amelyben eh, felhívja az állampolgárok figyelmét ennek az irányelvnek az előnyeire. Az én hazámban is volt egy kampány, eh, ugye volt az a nevetséges vita a legendás lengyel vízvezeték szerelőről. Ennek alapján úgy gondoltam, arra oda döntöttem, hogy a majd a, a, ha majd a jövőben olyan szövegek jelennek meg, amelyek a bizottság számára érzékenyek, akkor a bizottság a, a parlamenti, illetve a tanács felé történő előterjesztésében információs eszközöket fogunk rendelkezésre bocsátani. Ezeket CD vagy egyéb hordozó formájában eljuttatjuk önökhöz, ezeket ki ki a saját választó körzetében használhatja fel. Annak idején megdöbbentem, hogy mekkora has, hasadéktátunk az Európai Uniós szintű vita és a tagállami szintű viták között hogyha a belső piac működéséről beszélünk, vagy az európai piac konszolidációjáról, hát én a magam részéről szinte heti gyakorisággal minden európai parlamenti képviselőnek igyekszem majd információs anyagokat eljuttatni, amelyeket majd továbbadhatnak Ezekből a különféle információt eljuttathatják a címzetteknek, a visszaérkező válaszokat, kritikákat, hasonló reakciókat viszont eljuttathatják mi felénk. Úgy gondolom, hogy a belső eh, a szolgáltatásokkal kapcsolatos irányelvnél is ez a teendőnk. Elnök, köszönjük szépen, és köszönjük ezt a felajánlást. Ezt úgy gondolom egytől egyig üdvözölni fogjuk, és a nemzeti parlamentek is örömmel fogadják majd. Barnier biztos úrral tartjuk a kapcsolatot, és amint korábban említettem, Evelyn Gephardt lesz az előadója egy átültetése kapcsolatos jelentésnek is, úgyhogy Evelyn megadnám a szót, Egyrészt összefoglalás céljából, másrészt pedig majd bezárjuk a találkozót. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak is, hogy eh, ide fáradtak Brüsszelbe, hogy eh, a szolgáltatási irányelv átültetéséről még cseréljünk. Szerintem egy nagyon eh, hasznos rendezvény volt, nagyon sok jó információt kaptam. Nem fogom most az összest kommentálni, hiszen sokkal több időbe telne. Néhány megjegyzésem lenne ebben az összefüggésben. Az egyik megjegyzésem az együttműködésre vonatkozik. Ez a Lisszaboni szerződés szellemében történik. Európai szinten a korábbinál sokkal intenzívebben működünk együtt a nemzeti parlamentes kollégáinkkal. Egy kicsit tovább is mentünk itt, mint amit a Lisszaboni szerződés tartalmaz. Emlékezhetnénk arra, amit Barnier biztos az előbb mondott. Ismét létrehoztuk az európai és a nemzeti eszmecsere között a hidat. Ez azt jelenti, hogy egymással tárgyalunk, és tudjuk, hogy közösen miről tárgyalunk. Ez egy nagyon fontos dolog. A második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy a polgárok Európáját szeretnénk építeni, amelyben eh, a alapjogok eh, az embereket védik, tehát az egészségügyre, a munkavállalásra, a szociális helyzetre vonatkozó jogok. És így eh, Jansson asszony megjegyzése nagyon fontos volt, hiszen még egyszer el kell vitáznunk azon, hogy a különböző európai irányelvek hogyan hatnak egymásra. Tehát eh, itt a kiküldetési irányelv eh, okoz problémát eh, Svédországban, hiszen a szakszervezeteknek a kiküldetési irányelv okoz problémát, és egész Skandináviában. Tehát ezen a kérdése még dolgoznunk kell, és pedig együtt kell alakítanunk, hogy megfelelő válaszokat találjunk a kérdésekre. Garantálnunk kell azt is, hogy néhány probléma nem a szolgáltatási irányelven múlik alapul, hanem esetleg más törvényeken. Kiemelni szeretném még az egyablakos rendszer szerepét. Beszéltünk erről, és önmagamat ismétlem, hogy elmondom, hogy az irányelvben ez a leglényegesebb pont. Hogyha a belső piacon szeretnénk tényleg megnyitni a határokat. Hogyha azt szeretnénk, hogy a vállalatok, a szolgáltatók Európában mobilan mozogjanak, és hogy mindenhol felkínálják szolgáltatásaikat. Most az a helyzet, hogy szeretnénk megkönnyíteni a helyzetüket. Itt van egy pont, és Barnier biztos is szólt erről, és pedig az információ helyzete. Az önök képviselőivel is beszéltünk már arról, hogy szükséges lenne egy információs kampányt indítani a szolgáltatási irányelv érdekében, főleg kis és középvállalatoknak, hogy egyáltalán tudják, hogy létezik ez az egyablakos rendszer. Akik élhetnének ezzel a lehetőséggel, nem is tudják gyakran, hogy létezik ez a partner, ez az egyablak. És például ez a most kifejlesztett logó egy ilyen jó kezdet is lehet. És elképzelhető, hogy egy kampány első jelzése is lehet. Hát szerintem ez nagyon lényeges volt a mai vita után. És most mindjárt lezárom. A hatály az irányelv hatájával kapcsolatban még eszmecserére van szükség, ez nyilvánvaló, és még tisztáznunk is kell egy mást. Nekem is ez volt a benyomásom. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, amit Barney biztos végezetül mondott. És ez nagy szerepet játszott a szolgáltatási irányelvben. Tehát, hogy kizárjuk az általános gazdasági érdekeket érintő szolgáltatásokat. Ez nem jelenti azt, hogy nem akarunk foglalkozni ezekkel, hanem azt mondtuk, hogy ebbe az irányelvbe nem illenek bele. Szeretnénk erre a területre is kidolgozni egy keret jogszabályt. Még nem világos, hogy eh, hogyan fogunk bánni ezzel a kérdéssel, azonban egy dolog biztos, a jelenlegi helyzet tehát túl kell haladnunk. Nem lehet a tagállamokra bízni, és akkor majd valahol az Európai Bíróság majd dönt. Nem, foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, meg kell válaszolnunk ezt a kérdést, hiszen jogbiztonságra van szükség ezen a területen is. Tehát foglalkoznunk kell a témával. És úgy gondolom, hogy ez a mai eszmecseréből levont egyik következtetésem is. De mivel az elnök itt már bögdös, hogy fejezzem már be. Most megszerzem neki ezt az örömet, hogy befogom a számat, és remélem, hogy még lesz lehetőségünk. Amennyiben a frakcióm is úgy dönt, hogy én leszek az előadó, ám legyen, demokratikus döntéshozatalunk van, nem biztos, hogy én leszek, de remélem azért, hogy engem neveznek ki Remélem, hogy a ma hallott pontokat is sikerül majd beemelni az új jelentésembe. Köszönöm. Well, I, I think your fraction would... Úgy gondolom, hogy az ön frakció ö, nagy ö, kihagyást tenne, hogyha nem ajánlanak fel az ön számára az előadói tisztséget. Hölgyeim és uraim! valóban öröm volt, hogy itt lehettek önök a körünkben. Köszönöm, hogy vállalták az áldozatot. Folytatni szeretnénk ezt, remélem, hogy önök is folytatni fogják a kapcsolatot. Egy érdekes kifejezést hallottam a biztos úrtól. Azt mondta az az egyablakos rendszer kapcsán, hogy ezzel lehetne életet lehelni az egységes belső piac irányelvbe. Én úgy gondolom, hogy ez a munka, ez a jogalkotási javaslat gyakorlatilag kezd életre kelni kinek-kinek a saját hazájában, eljut lassan a piacokhoz. Emlékszem a lengyel vízvezetékszerelőre, Hanslik asszony hozta el ezt a fiatalembert, aki egész jó képű fiatalember volt, ha jól emlékszem. És akkor azt mondta, hogy amikor a két orzére mentem, az Orzé palotára a francia külügyminisztériumba, ott nagyon örömmel láttam, hogy a lengyel vízvezeték szerelő poszter formájában ki van függesztve a falakra. Tehát úgy érzem, hogy ez a változás ott megtörtént, hát nekünk is valamiféle ilyen ikonszerű figurát kellene találnunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. A bizottság tagjait emlékeztete, hogy hónap 9-kor találkozunk az 1G3-ban, ahol a biztos úrral ismét lesz módunk találkozni. Még egyszer köszönöm, ezzel lezárom az ülést.